Good morning, everybody. May I open the second day of this session of Committee on... Jó reggelt, kedves kollégák! Mindenkit sok szeretettel köszöntök a második napunkon. A ma délelőtti ülés napi rendi, első napi rendi pontja az emberjogi bizottsággal együtt eszmecserét folytatunk Jerzy Polmenovszkival, aki az Európai Demokrácia Alap exekutív igazgatója, és ő fogja bemutatni a, az alapítvány első évének mérlegét. Pomjanovszki úr, mielőtt igazgató lett volna, a miniszterelnök helyettes volt Lengyelországban, a Tusk kormányban. A 80-as években Nos, ugye 25 éve volt a berlini fal leomlása, de annak idején ő lengyelországi aktivista volt, az diák évei alatt, aztán később tisztviselő lett, az először az oktatási, majd a külügyi, külügy, külügyminisztériumban, később pedig Japán nagykövet, Japánba került nagykövetként, aztán az Egyesült, az, a, az ENSZ fejlesztési programjain dolgozott, illetve a fegyveres konfliktusok és természeti katasztrófák kérdésével is foglalkozott, és a 2006-2008-as lengyelországi fejlesztési program kidolgozója volt. A mai napirendi pontunknak a lényege az, hogy lássuk, hogy a demokrácia alap alapítvány munkája hogyan folyik, a demokrácia beágyazódása hogyan valósul meg a világ térségeiben. Ennek az alapítványnak a létrehozása Lengyelország kezdeményezésére történt meg, egyértelműen, egyértelmű ennek célja is, hogy a demokráciát beágyazzuk minden olyan régióban, országban, ahol ez még nem valósul meg teljesen. Ez egy közös kezdeményezés az Európai Unió intézményei és országai részéről, és ez egy független alapítvány, a belga jog vonatkozik rá. Ennek hozzáadott értéke az, hogy rugalmasan működik, néhány napon belül gyors támogatást tud nyújtani, olyan helyeken is, ahol az Európai Unió nem igazán tud, vagy nagyon nehéz, nagy nehézségekbe kül, ütközik az Európai Unió számára az, hogy segítséget nyújtson. Ami a földrajzi fókuszát illeti ennek az alapítványnak, ez az Európai Unió szomszédos országai, szomszédos térsége, és Pomjanovski úr kiváló előtörténettel rendelkezik, Eh, ahhoz, hogy a civil társadalom eh, törekvéseit eh, kövesse, mind a keleti szomszédos területeken, mind pedig a déli országokban, a déli szomszédos területeken. És tőle fogjuk meghallgatni egy kicsit részletesebben azt, hogy ezek az alapok, amelyek rendelkezésre állnak, ezek hogyan kerülnek szétosztásra, földrajzi megoszlás hogyan valósul meg észak-dél-kelet összefüggésben. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy kollégáink, akik az Emberi Jogi Albizottságban ülnek, különös tekintettel Andrzej Zsipre, aki szintén lengyel képviselő, és itt van, nos, lehetőséget fognak biztosítani arra, hogy egy saját kezdeményezésű jelentés keretében egy kicsit mélyebben megismerjük ennek az alap, alapnak a munkáját. Most megadom a szót Pomjanovszki úrnak, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket, hogy bemutassam ezt a munkát. ami Feladatunk tehát a demokrácia elterjesztése és erősítése, és ez az alapszabályunk szerinti feladatunk, hogy erről tájékoztassuk az Európai Parlamentet. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, az AFET-nek és minden parlamenti képviselőnek, akiknek a támogatása nélkül sokkal nagyobb, nehez, sokkal nagyobb nehézségekbe néznénk. Az EED bizonyos, az EED elől bizonyos politikai, illetve bürokráciai eh, akadályt sikerült leépíteni a parlament segítségével, és ezzel a munkánkat eh, jobban tudjuk folytatni. Ez mind visszatükröződik eh, az EED összetételében, struktúrájában Elmar Brock és Alexander Lambsdorff részt vesznek az igazgatók, vagy vezetők tanácsában. Az ELD ebben az összefüggésben nagyon különleges alapítvány. Önöknek kiosztottuk a jelentés nyomtatott változatát, de kérem engedjék meg, hogy kitérjek a legfontosabb pontokra. Az EHD létrehozásának, létrehozásáról szóló döntés 2011-ben született meg. Azóta drámai változásokra került sor. A demokrácia támogatásának Mm, projektje újra fontos szerepet játszik geopolitikai szempontból. Most sokkal nagyobb politikai érzékenységet kell mutatni. Az ELD létrehozása egy új trendet is mutat az Európai Uniós szomszédsági politikában. A paradigmaváltásra kerül sor, a most már nem annyira az állami megközelítésre kerül sor, hanem hosszabb távú, kiegyensúlyozottabb és társadalom központú megközelítésre, amely az teljes partner eh, társadalomra kihat, nem csak a kormányokkal való együttműködést célozza. Az EED az elvárásoknak megfelelt már három hónapon belül, 2011. júliusában, eh, ugyanis ez az alap egy nagyon kiválóan működő intézmény lett. 1200 e, kérést elemeztünk, és 120 esetben nyújtottunk támogatást. A keleti és a déli térség közötti megoszlás, illetve egyenlőség megvalósult. Kérjük, hogy ezt a 19. oldalon nézzék meg. Ami a pályázatok számát illeti, kérvények számát illeti, több kérvényt kaptunk keletről. Mindezonáltal, hogyha megnézzük a kifizetett pénzeket, a déli térségnek nagyobb összeget fizettünk ki összességében. Tehát ez egy érdekes jelenség. Az ED a politikai aktivizmust támogatja, eh, amelyet az Európai Uniós pénzügyi eszközök nem tudnak támogatni. Az Európai Emberjogi eh, eh, Demokrácia kezdeményezés, illetve eszköz és a béke és béke fenntartó eszköz nem tudják ezeket finanszírozni. Erről részleteket a 12. oldalon találnak korábbi EED e partnerek, akik a Majdan mozgalmat indították, Hanna Hopkával az élén, élükön, most Brüsszelben járnak éppen ma. Illetve Zalis Csuk, aki a reform újraélesztését újraélesztésén dolgozott Ukrajnában, most ukrajnai parlament képviselője lett ők is a mi támogatásunkat élvezhették, és ez is kiváló példája annak, hogy az NGO-ból a politikába le, át lehet váltani az aktivistáknak, és ez a, az a célunk, hogy ezt támogassuk. Összességében az ED 6,5 millió eurót fizetett ki támogatásként, 2000-től 200 ezerig terjed az egyszerű kifizetések összege. Még a legnehezebb politikai és biztonsági körülmények között is támogat, tudtunk támogatni projekteket. A 9. oldaltól kezdve látják, hogy milyen projektek támogatására került sor. A legérzékenyebb projekteket azonban nem említettük meg, mert ezekre külön eljárás vonatkozik, ez a kedvezményezettek védelmét célzó projekt, úgyhogy a kedvezményezettek nevét itt nem, nem tüntetjük föl, nem tesszük közzé. Ahogy ezt önök is tudják, az ELD geográfiailag az európai szomszédos területekre vonatkozik, vonatkozik és koncentrál. Visszatekintve az ELD első évére, nyilván nem lep meg senkit, hogyha azt mondhatom, hogy a legnagyobb biztonság és demokrácia válsággal szembenéző országokban nézünk mi is szembe a legnagyobb válságokkal, vagy válsággal, Azerbajdzsánban és Egyiptomban folyamatos válság eh, van, és a szabadság egyre kisebb területre szorul vissza. Minden országban, mind a két országban az elnyomás eh, hatalmas méreteket ölt. Azerbajdzsánban sok az EED által támogatott aktivista börtönben van, a számláikat befagyasztották. A külföldi segítségnyújtás az ottaniak számára stigmának számít, és sok aktivistának az irodáit átkutatták, megostromolták, embereket elhurcoltak. A az e, Egyiptomban, illetve Azerbajdzsánban e, is e, a az új törvények illegálissá teszik, törvénytelenné teszik azt, hogy az aktivisták, civil szervezetek külföldről támogatást kapjanak Szíriában. Rendkívül ellenséges környezetben működnek az emberi jogi szervezetek, és a, a rezsim és az extrémista erők is támadják őket. Az EED-t már mint kezdeményezőnek tekintik és támogatónak tekintik a nemzetközi demokrácia vitában. Nincsen kétség afelől, hogy egyre kevesebb támogatást kapnak a kormányoktól az emberi jogi szervezetek, illetve a civil aktivisták. Ezért nagyon fontos a terepmunka számunkra, és a koordináció és a szinergia elengedhetetlen. A válság idejében ez rendkívül fontos, minden erőnek egyesülnie kell. Szorosan együttműködünk minden nemzetközi demokrácia támogató szervezettel, mind Európában, mind az Atlanti óceán partján, német politikai alapok például. Aztán a, a Westminster alap, a Holland alap, India, IIR, Freedom House, German Marshall Fund, az Euromediterrán alap, és nagyon sok más európai, illetve brüsszeli központú szervezet. A politikusok is figyelik a munkánkat, hiszen ezeknek a szervezeteknek a demokráciával kapcsolatos nézetei rendkívül fontosak. A geográfiai megoszlás illetve a geográfiai kihívások is azt mutatják, hogy nagyon fontos odafigyelni ezekre a kérdésekre, de mégis visszaszorul ezeknek a fontossága a napi renden egyre nagyobb nyomás alatt vagyunk, eh, mindig be kell bizonyítanunk azt, hogy képesek vagyunk támogatást nyújtani, és ez a támogatás hatásos. És eh, gyakran a rövid távú eredményeket várják tőlünk, és nem azt nézik, hogy miről van szó a demokratizációban. Itt nem csak egy gyors átalakulásról van szó, ez időbe kerül, és hát bizony eltelik bizonyos ide, idő addig, míg a reformok tényleg megmutatják a hatásukat. Ez ezzel nagyon nehéz feladat alatt előtt állunk. Kérdés az, hogy nagyobb nyomást gyakoroljunk-e a politikai döntéshozóról, vagy egy enyhébb megközelítést válasszunk. Egyes országban a demokrácia programokat be, lehet, be, is lehetne fagyasztani, ez, ez az érvelés is felmerül, annak érdekében, hogy az ottani aktivistákat, civil aktivistákat ne veszélyeztessük, de ez nem elfogadható ugyanazokat a nem arról van szó, hogy a régi megközelítéseket kell az új helyzetre alkalmazni, hanem a megközelítéseket is hozzá kell igazítani az új kihívásokhoz. Az új megközelítések megfelelő alkalmazásához biztosítani kell az, hogy az EED megfelelő, megfelelő finanszírozást kapjon. Egy hibrid büdzsénk van, tagállami hozzájárulások, az Európai Bizottság hozzájárulását kap, kapunk hozzájárulást operatív projektekre, és ez a a kulcsfontosságú finanszírozási forrásunk. Az EED-nek megfelelő források kellene, eh, hogy rendelkezésre álljanak, mind európai és a nemzeti eh, parlamentek is eh, szerepet, vállalnak, szerepet kell, hogy vállaljanak abban, hogy a tagállamok megfelelő támogatást nyújtsanak nekünk ahhoz, hogy támogatni tudjuk ezt a folyamatot a, nem csak a demokráciát támogatjuk, a diplomáciai nyomást gyakorlunk az elnyomó rendszerekre, biztosítani kell azt, hogy az ott dolgozó demokratikus aktivisták, demokrácia aktivistákat hagyják dolgozni. Nagyon fontos ez a társadalom központú paradigma. Ukrajna, Oroszország, Egyiptom ma való párbeszédben nagyon fontos ez az agresszív putinizmus és az új ideológiák, amelyek a demokrácia ki megszüntetését célozzák, nos ezeknek az elterjedésének a berekesztésére kiváló ez a, a mi megközelítésünk. Hadd biztosítsam önöket arról, hogy a munkánk látható részét továbbra is folytatjuk, és szívesen válaszolok a kérdésekre, hogyha vannak kérdéseik. Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, director. Köszönöm szépen, igazgató úr. Nagyon átfogó bevezető tartott a vitánkhoz. A kollégáknak adom meg a szót. Kérek mindenkit, hogy készüljön föl, és elmondom a sorrendet. It's uh, Dan Preda, then Madame Lusing, Mr. Butikoffer, and Madame Gomez that I see now, Mr. Couso. Oh, quiet if Igen, itt ül mindenki. Ne felejtjük el, hogy, ne felejtsük el, hogy körülbelül 20, 45 percünk van erre a vitára, úgyhogy ez szerint használják a felszólási időt. Sipó René a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, szeretnék köszönetet mondani Pamjanoszki úrnak a nagyon szép bevezetőért. azért, amit most elmondott, és azért is, amit írásban előkészített a számunkra, mint prezentációs anyag. Csak másfél év óta működik ez az alapítvány, ez az alap, és ezzel együtt a jelentés alapján láthatjuk, hogy ez egy nagyon fontos és szükséges kezdeményezés Láttuk, hogy milyen változások következtek be az arab tavasz követően. Azok az eszközök, amelyek rendelkezésünkre állnak, azokat támogatnunk kell a demokratikus folyamatokat és az emberi jogok érvényesülését. Ezek az eszközök természetüknél fogva nem alkalmasak arra, hogy gyors reakciós eszközként lehessen ezeket használni. Ezért az átalakítási folyamat támogatásához nekünk ki kellett alakítanunk egy olyan eszközt, amivel gyorsan lehet reagálni. Persze a gyors reagálás nem azt jelenti, hogy ne gondoljuk át megfelelően, vagy észszerűtlenül alkalmazzuk ezeket az eszközöket. Több mint ezer kérvény érkezett támogatási, finanszírozási kérvény, és ez is bizonyítja, hogy ez az eszköz szükséges. Másrészt természetesen nem lehet mindenkinek biztosítani a finanszírozást, aki ezt igényli, és látjuk is, hogy kb. 150 igényt fogadtak be, és 150 kezdeményezés kapott támogatást ez is bizonyítja, hogy mennyire fontos ez az eszköz, hogy szükséges volt ez az eszköz, szükséges a szomszédos országaink számára. Az Európai Parlament kezdetektől fogva támogatta ezt a kezdeményezést. De Kaiser asszony jelentéséhez módosító indítványt kellett benyújtani, ő foglalkozott a demokrati, demokratikus folyamatok külföldi aspektusaival. Ez a lengyel elnökség elején készült el, akkor fogadtuk el ezt a jelentést, már a jelentés magát sokkal korábban elkezdték írni. És Stanowski miniszter úr már a lengyel elnökség megkezdése előtt benyújtotta a jelentését, és már akkor is támogattuk ezt a kezdeményezést, gyakorlatilag innen számíthatjuk ennek az eszköznek a megszületését. Ez egy rugalmas eszköz kell, hogy legyen. Egy olyan eszköz, amivel gyorsan lehet reagálni, gyorsan lehet támogatni azokat a folyamatokat, amelyekben a civil szervezetek, a civil társadalom részt vesz, illetve ezzel az eszközzel lehet támogatni politikai intézményeket is az arab tavasz megmutatta számunkra, hogy sok helyen egyszerűen ilyen demokratikus intézmények nem léteznek, ezeket föl kell építeni, és ilyenkor lehet fontos az, hogy támogassuk a civil társadalmat. A támogatás hol kapcsolatosan négy dokumentumot kell említenem, de Kaiser asszony jelentése, utána az emberi jogi helyzet a világban, az ezzel kapcsolatos jelentés, az Európai Unió ezzel kapcsolatos szakpolitikája, ez 2012-es dokumentum. Howitz úr volt az előadó ennél a jelentésnél, és ebben a jelentésben is már szerepel, hogy támogatjuk a demokrácia támogatására kifejlesztendő, kialakítandó eszközt. A következő volt a Tavares jelentés. 2012. március 29-én a parlament elfogadott egy nagyon fontos jelentést, illetve a parlament ajánlását a tanács számára, és ez a jelentés tartalmazta pontosan a, ennek az eszköznek a feltételeit, az eszköz kialakításának a feltételeit. Ezt a jelentést Lambsdorff úr jegyezte. Ehhez még hozzá kell tenni azt a tényt is, azt is kell említenünk, hogy az Európai Parlament több módosítóindítványt indítványt fogadott el, az én módosítóindítványomat indítványomat is, a 2013-2020-as 2014-2020-as időszakra vonatkozóan az Európai Unió külső tevékenységének finanszírozásával kapcsolatban. Így több jogbiztonságot lehetett garantálni, és stabilitást a támogatások tekintetében. Ahogy Pomjanovszki úr is említette, a kormányok csökkentik a közvetlen támogatást a demokratikus folyamatok keretei között, és úgy gondolom, hogy az összes új kezdeményezés, beleértve a mi eszközünket is ebben a kontextusban fontos, kulcsfontosságú szerepet játszik. Ez is bizonyítja, hogy az Európai Parlament a tagállamokkal közösen tud cselekedni, és tudja ösztönözni a tagállamokat, hogy ők is részt vegyenek a demokratikus folyamatok támogatásában. Már 13 olyan tagállam van, amely támogatja ezt a kezdeményezést, és a Svájc is csatlakozott ehhez. Mi is a lényeg itt? Az a lényeg, hogy ez egy hosszú távú támogatás, hosszú távú támogatási eszköz. Ez hatékony kell, hogy legyen, a folyamatosságot kell, hogy garantálja. és itt kell végig gondolnunk, hogy milyen eszközt válaszunk konkrétan a támogatáshoz. Pörnyanoszki miniszter úr hangsúlyozta, hogy az alap működésének a hatékonysága fontos, és a láthatósága. Pontosan bizonyos országokban nem túl látható ennek az eszköznek, ennek az alapítványnak a munkája és csak néhány év elteltével lehet érzékelni. Nem lehet azonnal érzékelni a hatékonyságot. Ezért egy dilemma áll előttünk. Egyrészt szeretnénk azonnal eredményt látni, másrészt látjuk annak a szükségességét, hogy olyan tevékenységeket is kell, hogy támogassunk, amelyek hosszabb időtával hozzák meg az eredményüket, és csak később lesznek látványos eredményei. Nagyon fontos, hogy végig gondoljuk, hogy milyen eredményt kívánunk elérni, és ez fontos, amikor értékeljük a támogatás hatékonyságát. Egy másik fontos kérdés a földrajzi mandátuma ennek az alapítványnak. Mostanáig gyakorlatilag 13 állammal foglalkozó, 13 államban valósított meg támogatást ezek mind közvetlen szomszédországai az Európai Uniónak. De természetesen más földrajzi régióból is érkezik igény. Ez is egy dilemma. Most a mandátumot nem tudjuk kibővíteni, hiszen a pénzügyi háttér ezt nem teszi lehetővé, de azért a, a kérdés az jelen van. Végig kell gondolnunk, hogy a jövőben lehetőség lesz-e a földrajzi jellegű mandátum kibővítésére. A szomszédos országok közül nagyon sok olyan ország van, ahol nagyon nehéz, szinte lehetetlen az alapítvány működése. A szíriai helyzetre gondolok, említette ön is Szíria példáját extremista, szélsőséges erők nagyon erősek, és több olyan erő van, ami ellenzi, kifejezetten ellenzi ennek az alapítványnak a működését az országban. Összegzésként, hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy a Európai Parlament, amikor az értékelést elvégzi az alapítvány tekintetében, mindezeket az aspektusokat végig kell, hogy gondoljuk. Így tudjuk csak megfelelően értékelni a működést, illetve a vezetőség munkáját. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Csibúr, és megadom az szót a következő hozzászólónak. Köszönöm, elnök úr. Pajanowski úr, szeretném megköszönni a prezentációját, az EED éves jelentésnek a bemutatását. A néppárti frakció nevében kértem szót, de új tagként is szeretnék hozzászólni, mint az EED vezetőségének új tagja. Ahogy korábban is elhangzott, A néppárt javasolta, hogy készüljön jelentés az EED-ről. A DROA szakbizottságban kerül majd megvitatásra ez a jelentés, és biztos vagyok benne, ahogy az előttem szóló képviselő is említette, együtt fogunk működni szorosan, és az a célunk, hogy a jelentés erősítse meg az EED alapítvány működését. Szeretnék gratulálni ahhoz, hogy ilyen gyorsan és ilyen hatékonyan, nagyon rövid idő alatt gyakorlatilag már beindították az alapítvány működését, úgy tűnik, hogy minden jól működik, és nagyon sok tevékenységet tudnak már is támogatni. Nagyon sok fontos példát láttunk az ön jelentésében, és nagy benyomást gyakorolt számomra, hogy milyen sok, milyen nagyszámú tevékenységet tudnak támogatni. Lehetne néhány, lenne néhány kérdésem. Először is szeretnék rákérdezni arra, amikor a jelentésben azt írja, hogy bár a folyamat rugalmas, még mindig túl bonyolult. Ez önkritika, vagy pedig ez azt jelenti, hogy a tervei között áll az, hogy egyszerűsítsék az eljárásokat. A második megjegyzésem, három célország esetében nem, nem sikerült befolyást gyakorolniuk, Szíria, Belarus és Algéria ez a három ország. Algéria itt a három ország között szerepel. Szeretném megkérdezni, hogy itt valamilyen politikai probléma merült föl, vagy pedig egyszerűen gyakorlati okokból nem tudták bemutatni az EED tevékenységét Algériában. Végül, de nem utolsó sorban. Azt is szeretném megkérdezni, hogy rövid távon van-e lehetőség arra, hogy több országot bevonjanak a célországok körébe. Ez, ez a javaslat már elhangzott, de szeretném tudni, hogy mondjuk június óta volt-e bármilyen reakció arra a javaslatra, hogy több országot vonjanak be az EED hatósugarába. Lehet, hogy ezeket van kezdenem, mert lenne még egy kérdésem. A frakcióm támogatja az EED tevékenységét, és főleg a finanszírozási háttér megszerzése tekintetében ez egy határozott vállalás is a néppárti frakció részéről. Köszönöm szépen. Christian. Szeretném egy kicsit pontosítani a felszólalók listáját. A politikai frakciók sorrendjét kell követnünk. Pánceri úr, a szocialista frakció részéről kapja most meg a szót. Köszönöm. Pomjanovszki úrnak én is szeretnék köszönetet mondani, köszönöm, hogy eljött a szakbizottságunk elé, és köszönöm prezentációját. Bizonyára egyet fog érteni velem, hogy kicsit különleges történelmi időszakot élünk, hiszen a régi referencia pontok geopolitikai szempontból megszűntek, és ezért a világ több régiójában jelentős feszültségek merültek föl. Ez is még inkább indokolja a demokratikus folyamatok támogatásának igényét. És persze a anyagi háttér egyre szűkebb. Szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel. Szeretném megtudni, mi a véleménye ezekkel kapcsolatban, annak alapján is, amit eddig az alapítvány végzett. Én úgy gondolom, hogy négy olyan téma van, amire koncentrálni kéne az alapítvány munkáját. Az egyik, és ez már elhangzott a két előttem szóló képviselő részéről is, hogy végig kell újra gondolnunk 360 fokos körben a helyzetet, hiszen azok a események, amelyek történnek bizonyos országokban még nagyon képlékenyek. Másik megjegyzésem, mert nagyon jól értem, amit ön elmondott a prezentációban, de mégis egyre inkább egyensúlyt kell, hogy megcélozzunk kelet és dél között a világban. És ezt azért mondom, mert ahogy ön is nagyon jól tudja, itt a parlamentben is folyik a vita erről a kérdésről. Gyakran politikai konfliktusok alakultak ki az a kapcsolatban, hogy melyik kapcsolatnak adjunk privilégiumot, prioritást például Európa keleti felének, értem ennek is az indokait, de nagyon súlyos problémák élnek a mediterrán területen is. A harmadik megjegyzésem inkább egy kérdés. Adjunk keveset mindenkinek, vagy állítsunk föl egy olyan projektet, amiben stratégiai prioritásokat határozunk meg, mert ha sikerül koncentrálnunk a beavatkozást, a támogatást azokra a pontokra, amelyek prioritást élveznek, akkor talán egyértelmű, és a közvélemény számára is, az európai közvélemény számára is látható eredményeket tudunk elérni. A vitával kapcsolatban ugye a, ez a fő probléma mindaz, ami a közel-keleten történik. Ugye ezt a témát mindenki tudja, hogy nem lehet csak katonai aspektusban megoldani. Nagyon fontos kulturális jellegű támogatásra, beavatkozása is szükség van. Ezért nagyon fontos, hogy néhány eszköz ezt a területet célozza meg. Végül, hogyan tudjuk fölállítani azokat az úgynevezett szinergiákat az egyéb európai intézményi tevékenységgel, elkerülve, hogy párhuzamos tevékenységeket kövessünk. Ezekkel a témával kapcsolatban lennék kíváncsi az ön véleményére. Köszönöm, Páncieri úr. Fotiga képviselője a szó az ECR részéről. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen. Én is üdvözölni szeretném eh, Pomjanevszki órát, és visszatérnék mindarra, amit a az előttem szóló kollégák említettek az Európai Unió prioritásairól. Nagyon örülök annak, hogy lengyel van az élén ennek az intézménynek, olyan intézménynek, amely felügyeli ezt a területet, de azt gondolom, hogy az arab tavasz után született meg ez a térség, és ez pedig azt mutatja, hogy Közép-Európa és Nyugat-Európa országai ott kapcsolódnak vele a folyamatban ahol kockázatok vannak, kihívások. Mindegy, hogy a keleti partnerségről van-e szó, vagy a déli partnerségről. A vitáinkon el szeretném kerülni azt, hogy egymással szembe állítsuk a különböző régiókat. Tehát nem gondolom, hogy a kívásokat értékelni kéne, hanem ugyanúgy kell kezelni mindenütt, ahol ezek felmerülnek. Az Európai Unió előtt óriási kihívások vannak, mind a déli térségben, a déli szomszédsági területeken, mind a keleti szomszédságban. És ebben a helyzetben a kötelezettségünk az, hogy megfelelő módon reagáljunk, illetve szembenézzünk ezekkel a kihívásokkal. Nagyon örülök éppen ezért a mai vitának. Köszönöm. Köszönöm. Lambsdorff kolléga, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Pomjanovszki úrnak az előadását. Először is köszönetet szeretnék mondani az igazgató úrnak, illetve az Európai Demokrácia Alap munkatársainak. Amikor a tárgyalásokat vezettük a tanácssal, akkor az egyik kérés az volt a tagországoktól, hogy a titkárság eh, dolgozzon kevesebb fővel. Ezt el lehet képzelni, hogy micsoda munkát jelent számukra. 13 ember kezeli a több mint ezer kérvényt, tehát ez egy nagyon fontos feladat. Gyorsan kell dolgozniuk, tüzetesen, annak érdekében, hogy ezek a pénzek elindulhassanak, a segítség megvalósuljon. Éppen ezért óriási feladatokat róttak így rájuk. Nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani nekik. Illetve a kollégáknak is köszönetet szeretnék mondani, akik eddig a Board of Governance-ben dolgoztak, és nem tudnak a mai eh, napon részt venni. Veronique de Kaiser, Zala Franka képviselő, Franciska Brandt, az zöldek képviseletében, illetve pedig a tanácsban üdvözlők az ő új kollégákat is. Az a tény, hogy eh, új kollégák is eh, vannak ebben a testületben, Éppen ezt a tényt fejezi ki, hogy ez egy közös kezdeményezés, a tagországok közös kezdeményezése, illetve az intézmények közös kezdeményezése és az LKS közös kezdeményezése, ők a felügyelő tanácsba delegálnak tagokat, tehát itt egy egyedi struktúráról van szó, egy egyedi képletről, amely alapján a munka történik. És a harmadik köszönetem pedig a civil társadalom képviselőinek szól, nekik is köszönetet szeretnék mondani. A felügyelő tanácsban kilenc képviselő az Európai Parlamentből, három képviselője van a civil társadalomnak, és ez a három civil eh, társadalmi képviselő tagja a végrehajtó bizottságnak is. Egyben olyan eh, személyekről van szó, akik eh, óriási tapasztalatokkal bírnak a saját területeiken, ami a támogatás nyújtást illeti nagyon nehéz helyzetekben, és én, mint Európai Parlamenti képviselő, eh, tagja vagyok a Véglet Bizottságnak, és el szeretném mondani azt, hogy a tagországok képviselőjehez hasonlóan nagyon fontos a civil társadalom eh, tapasztalataira támaszkodni, hiszen ott ez a mi munkánkat eh, sikeresé teheti. Éppen ezért itt most köszönetet szeretnék mondani a civil társadalom képviselőinek. Mik a kihívások? Azt gondolom, hogy három fő kihívásunk van, és ezekkel Európai Unióként szembe kell néznünk. Az első kihívás, amint én úgynevezett pushbacknek nevezek, tehát a vissza például az alapon keresztül a demokrácia támogató intézkedések, a politikai alapok, a német alapok, a holland alapok, a Westminster alapítvány, ezeket megpróbálják az autoritér rezsimek úgymond visszaszorítani. Tehát hogyan tudjuk ezt a pushbacket úgymond megakadályozni, hiszen itt univerzális értékekről van szó, a demokráciáról, az emberi jogokról, és ezeket nagyon fontos megóvni. A második kihívásunk, és itt olyan kollégákhoz fordulok, akik olyan országból érkeznek, ahol javításra van még szükség, a finanszírozást szeretném itt említeni a következő időszakra is biztosítanunk kell a finanszírozás pancieri kolléga, aki az elnökségnek tagja lesz, és joggal utalta arra, hogy nagyon fontos földrajzi egyensúlyt teremteni keret és a déli részen is, viszont látnunk kell azt, hogy a déli országokból, Franciaországok, Franciaországból és Olaszországból egy filér sem érkezett be az Európai Demokrácia alapban. Nagyon örülök annak, hogy Spanyolország jelezte érdeklődését. Tudjuk azt, hogy ami a közfinanszírozás illeti nem könnyű a helyzet Spanyolországban, mégis képesek voltak arra, hogy az Európai Demokrácia alap számára bizonyos pénzeket juttassanak. Hát azokhoz a kollégákhoz szeretném szó, szeretnék szólni, ahol eddig ez így nem volt igaz, hogy próbálják meg a saját hatásukat bevetni, ami a pénzügyi finanszírozást illeti, és elérni azt, hogy ez az alap kapjon finanszírozást. Zsip kolléga utalt arra, hogy türelemre van szükség az ilyen jellegű munkánál. A demokrácia támogatása nem egy mechanikus gyakorlat, hát ezt nem lehet ilyen könnyen elérni nagyon sok türelemre van szükségünk, és úgymond le kell nyelnünk a visszalépéseket is itt-ott. És néha kockázatosabb a munka az alap számára, de azt gondolom, hogy ez a feladat része. Az utolsó pont, egy olyan kihívás, amely már szerencsére nem is igazán kihívás, ez pedig a konszenzus helyreállítása itt Brüsszelben az intézmények között, az Európai Demokrácia Alap értelméről, az a bizottság és a tanács visszajelzései pozitívak ebben a tekintetben és ez vonatkozik az Európai Parlamentre és Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy heves viták után, tárgyalási szakasz után, az operatív szakaszban széleskörű konszenzusra támaszkodhatunk LKS munkája kapcsán. A kollégáimnak sok sikert kívánok a feladataikhoz, és remélem, hogy a felügyelő tanács a földrajzi korlátozásokat felbontja, Beszélnünk kell majd a titkárság munkájáról, hiszen nem lehet egyre több feladatot megoldani anélkül, hogy a források ne állnak rendelkezésre, és ez jelentős feladat lesz az elkövetkezendő hetekben. Köszönöm, Lamszer kolléga. Látszik az ön tapasztalataiból is, hogy itt sokunknak van még feladata, ami a költségvetés megvalósítását életi. Lőzing asszony parancsoljon. Köszönöm szépen! Ami a kollégák megítését, kiegészítését életi, az eszköz kapcsán, két nagyon fontos szempontot mutat. Az egyik a bonyolultsága az ügynek, a másik pedig a tempó. Gyorsan kell dolgozniuk. Az ellenőrzés, az átláthatóság kérdése, meg nehéz kérdések, de nagyon fontos, hogy ezeket ne hagyjuk figyelmen kívül. Éppen ezért először egy kérdést szeretnék intézni a költségvetés ellenőrzésével kapcsolatban, az eszközök felhasználását illetően. A tízes cikkelje a statutumnak azt mondja, hogy az EK finanszírozása részben az EU költségvetésről finanszírozódik. 16. oldalán a jelentésnek az szerepel, hogy a bizottság, illetve az intézmények ellenőrzést kell, hogy végezzenek a belga törvények értelmében, és ezt meg is tették. Meg szeretném kérdezni, hogy a jövőben is így lesz-e ez, vagy pedig esetleg a harmadik fél, és itt utalnék a hármas cikkelyre a statútomban, tehát, hogy a jövőben egy magán um, auditing cég is végezheti-e az ellenőrzést. Ez, ami a költségvetés ellenőrzését illeti, ezen kívül van még egy tartalmi jelen. Az éves jelentés előszavában ön azt írta, hogy a demokrácia támogatása újból szerepel a geopolitikai napirenden. Éppen ezért eh, ez a téma eh, még fontosabb. A jelentés ötös oldalán eh, az szerepel, hogy eh, az LKS az eszköz eh, miatt eh, ezt finanszírozza. A kettes függelékben az szerepel, hogy a feltörekvő vezetők, az emerging leaderek közvetlen támogatást kaphatnak. És én megpróbáltam elképzelni azt, hogy ez gyakorlatban, gyakorlatban mit jelent, a civil szervezeteket, az alapítványokat, a pártokat, hogyan támogatják, illetve az emerging leadereket, hogyan választják ki. Tehát mik a kiválasztás szempontjai? Szíriát említették, de Egyiptom, illetve Ukrajna kapcsán is felmerülnek bennem kérdések. Ezekben a helyzetekben hogyan derül ki az, hogy mi az, aminek értelme van, illetve milyen a szempontok alapján választják ki az úgynevezett eh, elterekvő vezetőket. És van egy konkrét kérdésem Ukrajnával kapcsolatban. Itt a Ukrajnát teljes régióként említették, vannak-e régiós eh, különbségek, van-e támogatás, tevékenységek, például Kelet-Ukrajnában támogatják-e a civil társadalmat, a civil szervezeteket, illetve milyen szereplőket támogatnak konkrétan. Lösing und jetzt Herr Butikoffer, bitte. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Mondja Bütikó úr. Szeretnék gratulálni Pomjanovszki úrnak a jelentéséhez, és köszönöm a munkáját. Azt hiszem, hogy mindannyian elégedettek lehetünk, amiatt, hogy az ED egy év után már valóban formát öltött, és a igazgatóság jövőbeni tagjaként már nagyon várom az együttműködést önökkel. Osztom az ön nézetét, igazgató úr, mely szerint az EED geográfiai tevékenységi e, területével kapcsolatban e, elég nagy e, felfordulások voltak. Nos, ezt továbbra is napirenden tartjuk. Az EED továbbra is nagyon fontosnak tartjuk abban, hogy a demokrácia harcosait támogassuk, az aktivistákat támogassuk. A rövidtávú stabilitási meggondolások nem szabad, hogy elvonják a figyelmet általánosságban az emberjogi és demokráciai agendáról. Specifikusabban hadd térjek ki néhány konkrét kérdésre. Ön említette az egyiptomi helyzetet, és említette azt, hogy mennyire nehéz a helyzet. Én azt szeretném kérni, hogy mondja el nekünk, hogy az ED hogyan tudja kezelni ezt a helyzetet. Hogyan tudná, milyen lehetőségei lennének erre. Aztán azt gondolom, hogy nagyon fontos a, támo- a nem támogatottak támogatása. A kérdés az azonban, hogy a nem regisztrált csoportoknak miért csak a kis, kis részét támogatja az LD eddig, és mit lehetne tenni a jövőben annak érdekében, hogy ezt a megközelítést támogassuk. Harmadszor néhány kollega már említette a geográfiai mandátum kérdését. Legyünk itt világosak. Azt szeretném, hogyha ön proaktív szerepet válasz, vá, töltene be ebben a kérdésben. Nem hiszem, hogy a finanszírozás hiánya vissza kell, hogy tartson bennünket, mert azt is el tudom képzelni, hogy további alapokat tudunk mozgósítani, hogyha szélesebb földrajzi dimenzióban vetünk föl konkrét kérdéseket. Szerintem például Oroszországot is be kellene vonni ebbe a geográfiai kiterjesztésbe. Aztán a pénzügyi hozzájárulások kérdése. Graf Lambsdorff említeném, és őt követném. Franciaország, Olaszország, Portugália, hogy tudnak részt, hogy tudnának őket rávenni abban, hogy arra, hogy részt vegyenek jobban a finanszírozásban, hiszen ő nekik a déli szomszédos területeken például nagyon konkrét érdekeik vannak. Aztán nagyon mm, furcsának tartom, hogy semmilyen izraeli projektet nem támogatnak, mindemellett, hogy tudjuk, ismerjük a helyzetet, az arab izraeli kisebbségek helyzetét, a negatív trendeket, a restriktív politikát, tehát mit lehetne tenni ezen a területen? És mit lehetne tenni Algériával kapcsolatban, ahol szintén nem igazán vagyunk láthatóan jelen? Végül pedig Belarusiával kapcsolatban nagyon hátul kullog ez az ország a támogatottak listájában. Milyen tényezők vezettek ehhez? Miért nem volt lehetőségük eddig Belorussziában nagyobb támogatást nyújtani? Köszönöm. Hvala lépa kollega Butikofer. Evo priključio nam se i predsjednik odbora gospodin Brok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, most pedig Egyértelmű az, hogy a képviselők nagyon alaposan megvizsgálták ezt az éves jelentést, amelyet Pomjanovszki igazgató úrtól kaptunk. És nagyon fontos kérdések merültek fel az EED első 15 hónapjáról. Most pedig azt kérem az igazgató úrtól, hogy egy átfogó választ adjon nekünk a kérdésekre. 15 percet tudok erre adni. Uh, Köszönöm szépen, nagyon nagy vonalú az elnök úr. 15 percet kaptam a válaszokra. Remélem, hogy így legalább minden kérdésre ki tudok térni. Nagyon érdekesek voltak ezek a kérdések, és mindenképpen legitim kérdések merültek fel. Köszönöm ezeket. Köszönöm azokat a megjegyzéseket is, amelyekkel támogatásukról biztosítottak. Nagyon fontos ez a csapatom számára, hogy támogassanak bennünket hiszen kis csapattal dolgozunk, nagyon keményen dolgozunk, és nagyon szeretnénk eredményeket mutatni. Akkor most térjünk rá a kérdésekre. Préda úr, azt kérdezte, hogy hogyan lehet egyensúlyt teremteni a rugalmasság között egyrészt, hogy elég támogatást tudjunk nyújtani, de a szervezettség és a szervezettség között a másik oldalon. Hát ezt tanultuk meg Ukrajnában, a Majdán téren, amikor láttuk, hogy valódi forradalom idején szociális nyugtalanság idején, tüntetések idején még ez a rendkívül rugalmas eljárás is három oldalas a pályázat, ezt összehasonlítjuk a 140 oldalas Európai Uniós alapok pályázati anyagával, még ez is túl hosszú, a három oldal is túl hosszú. De nem, itt arról, nem arról van szó, hogy milyen hosszú a pályázati anyag, hanem arról, hogy milyen állapotban van, hogyan gondolkodnak az emberek. A majdaniak azt mondták, hogy azt kérjük a, támogatás, kérjük a támogatásukat, de nem ma, mert nem tudjuk, hogy holnap mi lesz. Úgyhogy még nem igazán tudták megszervezni a munkájukat. Lehet, hogy amit ma terveznek, az holnap már érvénytelen. Ezzel egy időben, például Ukrajnában, ha emlékeznek, Janukovics június 16-án egy törvényt tervezet, törvénytervezetet nyújtott be, amit Putin is, már is láttunk erre példát, illetve Egyiptomban is, amely megtiltotta volna az NGO-knak minden típusú tevékenységét. Úgyhogy ez két napig függőben volt, és hogyha sikerült volna ezt a törvényt elfogadni, akkor ez hatalmas nagy mm, károkat okozott volna, mert ami ma legális volt, az holnap már illegális. Úgyhogy ilyen helyzetekből nagyon sokat tanultunk. Vannak olyan helyzetek tehát, ahol nem lehetünk eléggé rugalmasak. Azt gondoljuk, hogy az EED a rugalmasságával elérte a határokat. Tehát eh, egyrészt szeretnénk ugye gyorsan reagálni, de másrészt szeretnénk felelősségteljesen is reagálni, elkerülni a eh, csalást, illetve a Mm, helytelen, tehát az alapoknak a helytelen kezekbe kerülését. Aztán felmerült ez a kérdés, Lőzing asszony kérdezte, hogy honnan tudjuk, hogy kit kell támogatni. Nos, ez összekapcsolódik azzal a kérdéssel, amelyet Panceri úr tett fel, hogyan biztosítjuk a kiegészített, a komplementaritást és a szinergiát. Van egy nagyon fontos eleme ennek az operatív modellnek, az első pillanattól kezdve a gyakorlatok, a megfelelő bevált gyakorlatokra kell alapul, alapozni. A kis brüsszeli csapat nem tudna működni, hogyha nem lenne valódi támogatás a helyszínen lévő és évek óta a helyszínen dolgozó személyektől. Nagyon féltem attól, hogy működni fog-e ez a, ez a struktúra, és ez az egyik, azt kell, hogy mondjam, ez az egyik legsikeresebb része a munkánknak. Az EU delegáció, tagállami ö, nagykövetségek mind-mind segítenek nekünk, és információt ö, adnak és az ők meglévő tapasztalataikat kihasználjuk, hogy biztosítsuk azt, hogy akiket mi el akarjunk érni, azok valóban megbízható partnerek legyenek. Ami a feltörekvő vezetőket illeti, ez nem azt jelenti, hogy valaki a, a passzivitásból most a aktivitásba lendül át, hanem inkább arról van szó, hogy aki eddig mondjuk szociális aktivista volt, most politikai aktivista lenne. Tehát erről ezt jelenti a hogyha valaki például egy semlegesebb NGO-ból politikai tevékenységet kíván végezni, de már ismerik őt a semleges tevékenysége alapján, nos, ő kaphat támogatást. Az Európai Uniós eszközök nem tudnak támogatást nyújtani az NGO-ból a politikai színpadra lépni kívánó aktivisták számára. Ez egy olyan támogatás tehát, amit eddig nem kaptak meg ezek a, ezek a szervezetek. Tehát a gyorsaság és hát bizonyos mértékben a megérzés segít bennünket. Fótiga asszony megérzéseivel kapcsolatban elmondanám, hogy nem igazán látjuk ezt a problémát az ELD-ben. E, eddig az első évben kb. fele-fele arányban valósult meg a kelet és a dél támogatása. Nem igazán láttunk itt versenyt, inkább csak szervezési kérdések merülnek fel. Minél több pályázat kapunk, pályázatot kapunk, annál gyorsabban igyekszünk reagálni mi csak azokat tudjuk támogatni, akik a társadalom, társadalomban már megtalálták a helyüket, és, és támogatást kérnek. Ha nem kérnek, ha nincs támogatási kérvény, akkor nem tudunk mi sem segíteni. Ezért nem igazán sikerült még Algériát elérni. Nagyon kevés pályázatot kapunk, nagyon kevés kérést kapunk Algériából. Úgyhogy ez nehéz partner számúra. Igyekszünk tenni valamit, de nem tudjuk arra kényszeríteni őket, hogy kérjenek segítséget. Ami Izraelt, Oroszországot illeti, ezt megszívlelem, ezeket a javaslatokat. Az EHD igazgatósága éppen most kezdte meg a vitát a földrajzi mandátum kiterjesztéséről, de ez nem a titkárság kezében van, hanem az igazgatóság kezében önök is képviseltetve vannak az igazgatóságban, úgyhogy kérem az igazgatóságban is vessék fel ezeket a, vagy e- vessék fel ezt a kérdést. Ami Belorusszia illeti, Belorusszia partnerünk, illetve részét képezi a támogatandó társadalmaknak, de nagyon nehéz a helyzet. Több mint húsz éve ugyanazzal a diktátorral állunk szembe, ugyanebben az időben azonban ugyanaz az ellenzék is. Úgyhogy nagyon nehéz új, e, feltörekvő szereplőket találni. Igyekszünk, a meglévő csoportokat is támogatjuk, de ők már Elég, elég támogatást kapnak más nemzetközi forrásokból, és elismerték e, őket, úgyhogy az EED szerepe itt a rugalmas eszközeivel még mindig megvan, de nem eh, kulcsfontosságú <clears throat> ebben az országban. Ezért inkább más eh, feltörekvő aktivisták felé nézünk, és Belorussziában még ez eh, várat magára. Ukrajnában még nehezebb a helyzet, mert a belorusz társadalom ra is nagyon negatív hatása van az ukrán polgárháború vagy forradalom, az orosz fél szerepvállalása. Úgyhogy még kevésbé aktívak, mint korábban. Ami az átláthatóságot és a bizalmasságot illeti, már kétszer volt audit vizsgálat nálunk, ez teljesen rendben volt. Nemzetközi auditot kérnek a donorok is, és természetesen minden elszámolási szabályt betartunk, amelyek a belga jog szerint ránk vonatkoznak. Emellett fél évente beszámolunk a az igazgatóságnak a tevékenységünkről, ezért kerül sor olyan gyakran igazgatósági ülésre. Az igazgatósági ülés előkészítése kb. két eh, hetet vesz igénybe. <coughs> Egy évben egy hónapot eh, csak a beszámolások előkészítésére eh, fordítunk, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy elszámoltathatók és átláthatók legyünk. Úgyhogy eh, nagyon gyakran kerül sor tehát ilyen ülésekre, plusz a végrehajtó bizottság, eh, az igazgatóság hat tagja vesz ebben részt, és ez az végrehajtó bizottság ellenőrzi a napi rutint, a napi munkát. Ebben az összefüggésben tehát mind az intézményi audit, mind a napi ellenőrzés megtörténik, és eh, ez erre megfelelő struktúrák állnak rendelkezésre. A projektek 20%-a olyan, ahol a láthatóság alacsony, vagy egyáltalán nem láthatóak ezek a projektek, azért, mert eh, a támogatott aktivisták vagy börtönben vannak, vagy stigmatizálják őket, hogyha külföldi támogatást kapnak. Szíriában vannak kedvezményezetteink, de hát eh, egyértelmű okokból a lehető legkevesebbet igyekszünk feltárni róluk. Ugyanez érvényes Belorussziára és Egyiptomra. A kérdés az volt, hogy ezt hogyan csináljuk. Nos, a saját tapasztalataimról számolhatok be. 80-as években, amikor a lengyel demokratikus ellenzék diák aktivistája voltam, ugyanazokat az alkalmat, a, a, a technológiákat használjuk, ugyanazokat a gyakorlatokat használjuk, ezekről találhatnak információkat, könyvekben itt-ott működik, nem olyan bonyolult belső ellenőrzés természetesen megvalósul, e, és természetesen megfigyelésen alapul, és bizalmon alapul ez a támogatás, hiszen megfigyeljük és bízunk ezekben az aktivistákban, akik gyakran az életüket kockáztatják a demokráciáért. Nagyon szelektív, nagyon jól előkészített támogatásokról van itt szó. Ilyen esetben a kedvezményezett biztonsága az elsődleges prioritás. Minden eljárást ennek kell alárendelni. Biztos nem sikerült minden kérdést megválaszolnom, de sajnos nincsen erre idő, de egyetértek Pancerióral, kulcsfontosságú prioritásokra kell itt koncentrálni, a szinergiát, szinergiákat igyekszünk létrehozni minden eszközzel, európai eszközökkel is, amelyekkel a civil társadalmat és az emberi jogi demokrácia öm, akciókat támogatják. Az EED azonban ott lép fel, ahol nem tudnak finanszírozni ezek az említett eszközök politikai aktivisták, nem, nyilvántartásban nem vett politikai csoportok, specifikus, konkrét akciók, amelyeknek a finanszírozása nem lehetséges, vagy sokkal tovább tartana európai eszközökből, európai uniós eszközökből. Ennyiben hagynám. Szívesen beszámolok legközelebb is, hogyha van erre szükség, hogyha kapok rá lehetőséget. Köszönöm szépen, elnök úr. this was a very comprehensive... Köszönöm szépen Pamianoszki igazgató, nagyon átfogóan bemutatta a tevékenységet, köszönet mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában. Egy perc szünetet tartunk, és utána Brock elnök úr fogja vezetni a következő napi rendi pont tárgyalását, Mászor Bárzáni látogatása, illetve eszmecsere.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 a két eh, konzervatív párt között, akik léteznek, a kínai kommunista párt és az európai néppárt között, a két egyetlen létező eh, jobboldali párt. Nagyon örülök annak, hogy Barzani urat köszönhetem körünkben, aki a kurdisztáni autonóm régió biztonsági tanácsának kancellárja. Üdvözlöm Önt itt, Barzáni úr, és várjuk bevezetőjét. Nagyra értékeljük, hogy eljött ma a szakbizottsági ülésünkre, és az iraki Kurdisztán régió helyzetéről be tud számolni, illetve az, ISIS elleni harc jelenlegi állásáról. A kobani események tekintetében az első kurd harcosok most már részt vehetnek a harcban, harcolhatnak az ISIS fenyegetettsége ellen. Az iraki kurd harcosok átléphettek a kobani területre, Törökország ezt engedélyezte, ez nagyon fontos, és fontos a jövőbeli békefolyamatok tekintetében is. A, tudjuk, hogy nagy felelősséggel lépnek föl a kurd barátok, kobáni kurd barátok érdekében. Szeretnék összetett mondani azért is, amit tettek ízic védelme tekintetében. Nagy a felelősségük, és ezt mindig is vállalták. Tudjuk, mennyire nehéz ez a helyzet. Ugye itt keveredik a politika, a háború, a vallási, etnikai kérdések és emiatt nagyon nehéz megoldást találni. És uh, talán ön uh, tud nekünk segíteni abban, hogy tisztában lássunk, hogy adjon, adjunk nekünk némi betekintést azért, hogy a mi saját feladatunkat is jobban el tudjuk járni, hiszen a uh, fontos, hogy a népírtás megszűnjön a világ ezen területén is. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást, elnök úr, Brock úr, tisztelt uh, európai parlamenti képviselők, FET szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim. Köszönöm, hogy meghívtak, hogy megbeszéljük a biztonsági helyzetet a kurd régióban, illetve népelmi jövőjéről beszéljünk. Nagyon aggályos a helyzet, a közel-keleten népem helyzete, illetve általában a nemzetközi közösség szempontjából is ez fontos. Kurdok, muszlimok, nem muszlimok, estek áldozataul ezeknek a harcoknak Irakban, Szíriában. Nagyon fontos ez a kérdés. Jelenleg számos ország a legmagasabb szinten kezeli ezt a kérdést. Hölgyeim és uraim, nagy kihívások ellen előtt állunk, és a nemzetközi béke és biztonságra is fontos hatása van ennek a régiónak. A jelenlegi fenyegetettség keretei között a nemzetközi közösség azt kéri, hogy hatékony fellépés történjen, és meg lehessen védeni az ártatlan, állatok, ártatlan életeket bármilyen áron is. Pontosan ezért az iszlám állam Irakban és Szíriában, amit ISIS-ként ismerünk, tömeges népgyírt, népírtást folytatnak, több ezer embert öltek meg, nőket, férfiakat, gyermekeket. A kurd régióban, mi nem csak a fönnállásunkért harcolunk, ami a 20. század mentén ez mindig is érvényes volt, hanem a szabad életért is harcolunk. Két nappal azelőtt, hogy bekövetkezett volna a következő támadás, a területvédelmiért léptünk föl, sajnálatos módon süket fülekre tartott a felhívásunk. 2000 óta a elfoglaltak területeket az ISIS erői, repülőtereket, kormányépületeket foglaltak el, és ezek a csoportok az iraki hadsereg támogatásával tudnak számolni, és 2010 óta folyamatosan felhívjuk a figyelmet ezekre a problémákra. Öt iraki katonai osztag teljes mértékben beszállt ebbe a harcba, fegyvereket használnak, nagy hatósággal fegyvereket is használnak, és példanélküli terrorista államot kívántak föláll, kívánnak fölállítani fegyveres eszközöket, fegyvereket, járműveket jutatnak el a területre, és a Szíria belépése ebbe a háborúba nem csak a kurd régió békéjét fenyegeti, hanem az egész világ békéjét is. A kisebbségek ellen, a sérülékeny családok ellen is fölépnek több tízezer keresztényt, kényszerítenek arra, hogy térjenek át a muszlim vallásra, és a kurd régióban humanitárius válság alakult ki, ez jelentős teher. Ebben a helyzetben augusztus 3-án sajnálatos módon sikerült a város elfoglalnia az ISIS erőinek, és ekkor katonai segítséget kértünk. Az Egyesült Államok és az európai országoknak köszönetet kell, hogy mondjunk, mert reagáltak a kérésünkre, de még többre van szükség. A szomszédok, akik generációkon keresztül együtt éltek, a, a férfiakat lelövik, a nőket megerőszakítják, megölik, rabszolgasorsba kényszerítik és több tízezer ember kellett, hogy elhagyja a lakhelyét. Nincs élelmiszer, nincs víz, nagyon sokan meghalnak a hegyekben, több száz család kell, hogy elmeneküljön a területről. A, ez egy népírtás, és példanélküli esemény. Hálásak vagyunk azért is, hogy a hegyekben támogatást kaptunk, sok életet megmentettek ezzel. Nagyon sok nőt még ma is eladnak rabszolgának. Nagyon fájdalmas idejét éljük a kurd történelemnek. Sokszor voltunk már áldozatai a népírtásnak, sokszor vegyi fegyvereket használtak elünk. A támadás követően az ISIS ellen határozottan fölépünk, de a háború, a terrorizmus elleni háború soha nem fog véget érni. Nem csak az ISIS katonai erőjével kell, hogy számoljunk, hanem a közekeleten a terrorizmus pénzügyi támogatása is nagyon fontos, hiszen az ISIS-nek nincsenek elismert határai, hogy általánosságban fogalmazok, az ÁZIS 3 6 millió dolláros támogatást kap naponta, mert a fekete piacon kőolajat értékesít. Pénzt kapnak támogatták, különféle támogatások alapján. Fejlett fegyverekhez, modern fegyverekhez tudnak hozzáférni és nagyon sokan európai országokból érkeznek, akik támogatják őket, és csatlakozni kívánnak az ISIS-hez. Ezek a harcosok nem csak a kurd régiót fenyegetik, hanem potenciális fenyegetettség az egész régió országai számára. A nyugati országok nem kéne, hogy könnyen vegyék ezt a problémát. Láttuk már, hogy mit jelent a világban, amikor ilyen csoportokat támogatnak, és úgy gondoljuk, hogy ez nem a mi harcunk, Hölgyeim és uraim, az ellenség közös, a felelősség is közös. A kurd régió nem csak a közel-keleti és észak-afrikai dzsihadisták ellen harcolnak, hanem az Európai Unióból, Egyesült Királyságból, Franciaországból, Németországból, Hollandiából, Belgiumból és több más országból érkező harcosok ellen is föl kell, hogy lépjünk, hiszen fenyegetnek minket. Velük nem lehet tárgyalni, nem értik és nem ismerik el a békét, az együttélést, a demokráciát, azokat az értékeket, amelyeket mindannyian osztunk. A Pesmerg, a harcosaink az nemzetközi terrorista szervezetek ellen föllépnek, és a közel-keleten harcolnak folyamatosan olyan ellenség ellen, akik széleskörű támogatást kapnak harcolunk a világbékéért, ugyanakkor a szabad világ nincs fölkészülve, és nem is áll szándékában, hogy, szándékában, hogy támogasson minket felszereléssel, vagy bármilyen más módon a harcunkban. Október 15-én három testvér, Dajjad Ahmed és Majlud, őket kivégezték az ISIS erői. Ezek a nevek lehet, hogy nem ismert nevek, itt, de mi nem fogjuk elfelejteni őket. Egy öngyilkos bombatámogatás áldozatai voltak, nem volt megfelelő eszközük arra, hogy megvédjék magukat, nem tudtak fegyverrel védekezni, hölgyeim és uraim. Azért haltak meg, mert a szabad világ nem figyel oda eléggé ezekre az eseményekre. Több száz pesmerge harcosunk esett áldozától már ezekben a harcokban. Hölgyeim és uraim, a kurd régió három fronton harcol. Először is a folyamatos harcban a terrorizmus ellen. Lehet, hogy most ezt ISIS-nak hívják, de korábban Irak vagy más volt a neve. Az iraki eh, kormányok egymás követően vegyi fegyvereket használnak 4500 falut érintett ez. Mi mindig is meg fogjuk védeni a területünket és a népünket. A második front, ahol harcolunk, a bagdadi kormány pénzügyi harca ez. Az iraki szövetségi kormány nem adott, nem ad fegyvert, felszerelést, képzést, a mi Pesmerga harcosainak, pedig ez alkotmányi kötelezettsége lenne. Az a feladatuk, hogy harcoljanak és halljanak meg Irakért, de a jogaikat mindig is sárba tapossák. Az iraki kormány törvénytelenül fel függesztette idén februártól a mi közalkalmazottaink fizetését. A a harcol a terrorizmus ellen, de nem kap támogatást, nem kap képzést, nem kap felszerelést. Mindent megteszünk, amit megtehetünk, de korlátozottaik a lehetőségeink. Az ISIS elleni harcban a meg még mindig nem kapott nehéz fegyvereket a Bagdatól, vagy a nemzetközi koalíciótól, amely az ISIS ellen szavakban fölép, Egy egész másfél millió belső és külső menekültek kell most már számolnunk, kurdok és sarabok. Gondoskodni kell ezekről az emberekről ellátják őket, de ellátjuk őket, de semmilyen pénzügyi vagy anyagi támogatást nem kapunk az iraki szövetségi kormánytól ehhez. Az iraki szövetségi kormány a nyugati országokra nyomást gyakorol, hogy humanitárius támogatást kapjunk, és ezek az emberek visszatérhessenek a helyükre, a lakhelyükre. A frontokon emberáldozatokat hoznak, emberáldozatok következnek be a támogatás hiányossága miatt. Harcolunk azért is, hogy több támogatást kapjunk az európai országoktól és a szabad világtól. Egy olyan háborúban harcolunk, amit nem lehet hagyományos fegyverekkel megnyerni. Még mindig nincs elég fegyverünk, nincsenek megfelelő eszközeink, hogy megvédjük magunkat az öngyilkos merénylők ellen és a más támadásoktól. A fejlett fegyvereket nem lehet adni a kurd régiónak Bagdad miatt, ezt halljuk sokszor, de ez a politika, ez hibás, és ezt fölül kell vizsgálni. Volt néhány nagylelkű támogatás európai országok részéről, de általában csak muníció volt, és könnyű fegyverek képében jelent ez meg nálunk ugyanakkor az ellenségünk több száz milliós támogatást kap, ezek ellen nem lehet fölépni könnyű fegyverekkel. Az iraki alkotmány egyértelműen a biztonsági felelősséget a kurd régió területén a Pesmerga erőknek adja. 2003-ban új federációs alakulat állt föl Saddam Hussein elfogását követően. A korábbi rezsim eltávolítása bekövetkezett, 2003-ban, 2006-ban, 2007-ben a polgárháború során is úgy gondoljuk, hogy Iraknak is vállalnia kell a felelősségét. Bagdad számára nem elfogadható politikai véleménykülönbségek miatt a támogatás, ezért nem kapunk modern fegyvereket az is csak akkor lehet felszámolni, hogyha minden fél felismeri a saját felelősségét és megteszi a kötelezettségét, beleértve a helyi kormányt is, a régió országait is. Demokratikus és békés eszközökre van szükség, de a jelenlegi státuszkó nem maradhat fönn. Időről időre bizonyítottuk, hogy felelősek a kurdok, konstruktív elemei a nemzetközi közösségben a béke építésének az erőszakot mi is föl kívánjuk számi, számolni. Ez mindenkinek, és elsősorban a nekünk az érdekünk. Felismerjük, hogy az iraki biz biztonságos helyzet eh, hiánya eh, konkrétan érint minket. A kurd régió mindig frontvonalban van a terror ellen, a terrorista harcokban. Most az Európai Unió kell, hogy vezető szerepét ellássa és növelje vállalását a eh, mi támogatásunkban. A kötelezettségünk rövid távon egyértelmű, a kurd demokratikus erőt kell fölépítenünk, támogatnunk, a szabad világ mellén kell, hogy álljon, támogatást kell, hogy adjon bátor a harcosainknak. Hölgyeim és uraim, a kurd régia büszke arra, hogy megvédi a szabadságot, fiatal demokratikus szervezet vagyunk, de az Európai Unió kéz a kézben kell, hogy támogasson minket hogy harcolni tudjunk a terrorista támogatás ellen, azért, hogy itt az önök fővárosaiban ne jelenjen meg ez a terrorista támadás. Nem csak kurdokról van szó, hanem más etnikai kisebbséghez tartozó emberekről is. Mi harcolunk azokért, akik Irakból, Szíriából menekülnek, és más több millió ember élet érdekében is nőkért, férfiakért, testvéreinket harcolunk, akik Kabánit védik. Kormányunk, intézményeink több kultúra és etnikai csoportból érkeznek. Évszázadokon keresztül a kultúrtörténelemben ez működött, és mi továbbra is szeretnénk ezt föntartani és megvédeni tapasztalataink szerint együtt lehet érni az emberi jogokat, közösen tiszteletben lehet tartani. Mi nem fenyegetjük a közelkeleti békét, mi a békért és a stabilitásért harcolunk a régióban. A Kurd régió nevében szeretném megragadni az alkalmat, hogy kifejezem hálánkat az Európai Uniónak, tagállamoknak, a folyamatos humanitárius támogatásért, amit több százezer ember számára biztosít vizet, élelmiszert a mi régiónkban. Optimisták vagyunk, és az Európai Uniótól több támogatást, több vállalást kérünk. Köszönöm még egyszer, hogy megadták a lehetőséget, hogy ma önök előtt beszéljek, és várom a megjegyzéseiket és kérdéseiket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Péjon. Péjon úr. Köszönöm szépen Barzáni úrnak. A bevezetőjét. Nagyon nehéz az ön helyzet, a nemzetközi közösség vagy nem lép fel, vagy túlságosan késen, illetve az iraki szövetségi kormány miatt is nehéz helyzetben vannak és eh, megakadályozzák azt, hogy önök eh, megfelelő harcot tudjanak folytatni. Három kérdésem van, amelyek eh, összekapcsolódnak a környezettel is. Látjuk azt, hogy az IS elleni küzdelem stratégiát igényel, még szeretném kérdezni, hogy Törökországgal kapcsolataikra ennek hatással van, hiszen Törökország eddig nem segítette a kurd harcosokat, illetve Irán kapcsolatban, akik korábban aktívabbak voltak. Ön mit gondolnak arról, hogy ezekkel a szomszédos országokkal hogyan változott a helyzet. Bázáni kért egy népszavazást a kurd régió függetlenségéről hogyan látja a helyzetet Kirkóban. Harmadik kérdésem, a pesmergánk kapcsán mi a közöttük levő kapcsolat, illetve a kurdok között, és hogy lehetünk-e optimisták, amit ön említett annak megfelelően. Köszönöm. Merci, Elliot Mari, köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük szépen ezt a nagyon teljes és kimerítő beszámolót, ebből kiderült, milyen súlyosok a problémák. Nekem olyan kérdéseim vannak, amelyek a jelenlévő erők viszonyait illeti, ami a pesmergákat illeti számban mennyire erősek a pesmergák, illetve hány pesmerga harcos van. Ők ismerik a helyszínt, meg szeretném kérdezni, hogy önök hogyan tudnak információhoz hozzáférni azzal kapcsolatban, hogy mi is történik azokon a területeken, amelyeket az IS megszállt. És ön emlékeztetett az Európai Unióra, a nyugatra, úgymond, milyen konkrét eszközökkel tudjuk támogatni az ön harcosait, meg szeretnük kérdezni azt, hogy melyek azok a területek, amelyeken ön úgy értékeli, hogy leginkább szükség van fegyverekre. Ön beszélt a nehéz fegyverekről, egy, egyszerűen csak nehéz fegyverek hiányáról van-e szó, vagy szükség van-e légi fegyverekre is, illetve az önök katonáinak megfelelő képzésben volt a részük, annak érdekében, hogy ezeket a típusú fegyvereket megfelelően használni tudják, amennyiben ilyen fegyvereket rendelkezésre tudunk bocsátani. Tenok képviselő, köszönöm elnök úr, Barzáni úr. Én is meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy az ECR frakció nevében köszöntsem őt koordinátorként, és Gratulálni szeretnék a pesmergák bátorságához. Ők egzisztenciális fenyegetettségnek vannak kitéve, kitéve a régióban és globális szinten is. És azt gondolom, hogy az ISIS elkövetett bűnöket az emberiség ellen, illetve népírtást végzett. Az ENSZ-et fel szeretném szólítani, illetve hatóságokat arra, hogy járjon utána ezeknek a kérdéseknek. Örülök annak, hogy Törökország végre megengedte azt, hogy az önök harcosai a pesmergák három helyen átlépjék a határt Kobániba. Itt a térségben segítették a, az USA légierőit, és ön hogyan értékeli a béketárgyalásokat, amelyek jelenleg Ankara, Ankarában, az erőszakos hullámok után az elmúlt héteken, ami abból indult ki, hogy ország nem fogja megengedni határaikon történő átlépés, mégpedig igen hosszú időn keresztül. Ön azt gondolja, hogy nagyon fontos lenne a PKK-s terrorista listát áttekinteni, illetve ön egy további kérdésem. Katár például a brit sajtó erről sokat cikkezett, el um, zárt az dzsihadista finanszírozást, amelyhez az IS is hozzáférhetett. Minden támogatásunkat megérdemlik, és remélem, hogy az új alabádi iraki kormány Bagdadban, amelyben kult pénzügyminiszter is lesz, remélem, hogy az összes közösséget meg fogja keresni Irakban, támogatni fogja, illetve támogatni fogja önöket, hiszen túlságosan sokáig eh, zárták ki önöket ebből, és eh, sikeres látogatást kívánok önnek az EU-s intézményekben. Thank you, Chair, and uh, thank you, Mr. Barzani, for... Uh... Köszönöm, elnök úr, köszönöm Barzani úrnak, hogy eljött hozzánk. Nagyon nehéz helyzetben vannak, mindannyian nagyon aggódunk a közel-keleten nagyon sokáig szenvedtek, amiatt, hogy az önök ellenségének ellensége a barátaik tulajdonképpen, tehát nagyon sok vita zajlik jelenleg. Ön beszélne esetleg arról, hogy az iszlám köztársaság helyzetét Iránban hogyan látja az IS elleni küzdelemben, illetve a Bagdadban kifejtett hatásokat illetően, illetve szólna néhány szót a béketárgyalások előre meneteléről az önök népe, illetve Törökország között. Ähm, ja, vielen Dank, äh, Herr Bazán. Köszönöm, Bázáni úr. az ellenállás, a, a fasiszta e, IS elleni küzdelmet meg kell erősíteni, éppen ezért van egy kérdésem, Ön hogyan látja a PKK szerepét? Ön mit gondol arról a követelésről, hogy Törökország e, megnyitja a PKK harcosai számára a határokat? Nekik óriási szerepük van például a jizidák mentésében játszottak, és továbbra is fontos szerepet játszanak a Rojavas eh, megvédésében. Ön eh, támogatást kért, és van egy további kérdésem. Nyugati um, fegyverek szállítását uh, támogatná az OEPG számára. És mit gondol azokra a tervekről, hogy eh, Törökország tulajdonképpen eh, létrehoz Rajava számára egy eh, pufferzónát. A Pesmerga harcosok küldése Kobániba, Rajabába. Ezzel kapcsolatban egy kérdésem, ezeknek a harcosoknak a küldés feltételekhez volt-e elkötve, különösen ami az önvédelmet illeti Rojava kapcsán. Hogyan látja Assad szerepét az ISR szembeni harcban, tehát Assad adott esetben szövetséges lehetne-e? Ön támogatja a nyugati elképzeléseket. viszont az Assad kormányt meg kell buktatni. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, e, elnök úr, Bázani úr. Én is sok szeretettel köszöntöm önt, és nagyon örülök annak, hogy beszámolt nekünk erről a helyzetről és a frakcióm nevében e, is szeretnék köszönetet mondani, hogy eljött ide, és a támogatásomról biztosítani. Ön említette, hogy az ISIS napi 3-6 millió USA dollárt kap az olajeladásokból. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ezt korlátozzuk? Mit lehet itt tenni? például a konfliktusokból származó gyémántok kereskedelmével kapcsolatban már van egy megfelelő eljárás ennek a megszüntetésére, lehet-e valami hasonlót tenni? A másik pedig a, az energia önállátás nagyon fontos lehet, hogy ne legyen szükség erre az olajra. Ebben lehet-e valami előrelépést tenni? vagy a, például a mobil olajfinomítók használata ennek elterjesztése, ez segítségre lehet-e? Tenok úr által elmondottak mögé szeretnék állni. Kérdezem, hogy mi a helyzet a PKK-val Törökországban, a státuszával Törökországban, illetve ami az iraki szövetségi kormányt illeti, nagyon nagy mértékben befogyasztották az önök költségvetését, ez nagy nehetség, nehetség, nehézséget okoz önöknek. Az Európai Unió mit tehet? Itt nem fegyverszállításra gondolok, hanem operatív finanszírozásra. Itt tudunk-e segíteni? Ezzel kapcsolatban kérdezem a reakcióit. Mr. Bazani, the floor is yours. Bárzáni úr, tessék önni a szó. Thank you very much. Uh, I'd like to... Köszönöm szépen. Ha meg tudom válaszolni ezeket a kérdéseket, akkor uh, remélem, hogy sikerülni fog, és igyekszem pontosan fogalmazni. Nos, vannak-e valami, van-e valami változás az elvárásokkal kapcsolatban? Törökország szerepe, mit várunk Törökországtól? Ez a kérdés felmerült. Nos, milyen szükségleteink vannak? Milyen támogatásra van szükségünk? Hát fegyverekre van szükségünk, nehéz fegyverekre, nehéz fegyverzetre, ebben pontosan fogalmazok bármilyen szofisztikált, modern eszközt kapunk, fegyvert kapunk, az jó. Egy olyan ellenségről van szó, amely az iraki és a szíriai hadseregből szerzett fegyvereket. Mikor a Pesmergával szembenéztek, akkor sokkal szervezettebbek voltak az iraki és a szíriai hadsereg fegyvereit tulajdonították el az IS harcosai, és ezek olyan tüzérségi fegyvereik, rakétáik vannak, fegyvere, felfegyverzett gépkocsiaik, tankjaik vannak, amelyeket, ha összehasonlítjuk a Pesmerga seregnek a fegyvereivel, hát ez, ez összesen nem lehet egy napon említeni. A Pesmergák régi, elavult, elavult, nem működő, leromolott eszközökkel, fegyverekkel harcolnak. És ahelyett, hogy az iraki kormány segítene a kurdoknak, nem, nem, nem csak, hogy nem adnak segítséget, nem is teszik lehetővé számukra, a kurdok számára, hogy maguk szerezzenek fegyvert. Tehát amikor fegyverekről beszélünk, miről beszélünk? Tankokról beszélünk, nehéz tüzérségi fegyverekről, fel-fegyverzett tank gépkocsikról, páncélos gépkocsikról, rak, helikopterekről, hogy a helikopterekkel evakuálni tudjuk a több ezer megsebesültet, ki tudjuk őket vinni a frontról. Ilyen öm, fegyverekre van szükségünk. Ami Törökországot illeti, azt reméltük, és azt vártuk, hogy a Törökország sokkal nagyobb szerepet fog játszani, hogy támogatnak a pesmergákat és az IS szövet, elleni, ellenfellépő szövetségeseket. Amikor el, el, el, kezdetekben még eh, úgy tűnt, úgy tűnt, hogy hezitálnak, nem igazán szeretnének részt venni teljes mértékben ebben a, eh, a háborúban. Ugyan voltak IS eh, túszaik is például, de folyamatosan azt reméltük, hogy már végre kilépnek ebből a zsákutcából, ebből az árnyékból. Nos, mi történik, mi a helyzet a referendummal? Nos, a kurdoknak joguk van referendumot tartani. Tudnunk, tudnunk kell, hogy a kurdok mit akarnak. Mi, mi az elképzelésük? milyen döntéseket fognak hozni a jövőben a sorsukról? A referendummal kapcsolatos javaslat a parlament elé került, a parlament elfogadta, és most ezt készítjük elő. A referendum egy dolog, a másik kérdés, hogy mit csinálunk majd az eredménnyel, mire használjuk az eredményt. Egyszerűen tudni szeretnénk, hogy mi is értsük, és a világ is megértse, hogy a kurdok mit szeretnének. És mit, hogyan akarják a jövőke, jövőjüket alakítani. I think there was a question about whether or not there was any relations between the uh, Peshmerga felmerült a kérdés, hogy a pesmergákkal kapcsolatban mi a helyzet? A pesmerga miniszter az, aki ellenőrzi azokat a fegyvereket és támogatásokat, amelyeket kap a pesmerga a szövetségesektől. Attól függetlenül, hogy kinek milyen politikai elkötelezettsége van, bizony van egy nagyon fontos elkötelezettség ezzel kapcsolatban. Egy folyamat, folyamatban van ez az ügy. Egyrészt ugye harcolunk az IS-szel szemben, másrészt próbáljuk magunkat is hát felfegyverezni és felkészülni erre a, a harcra. Mennyi pesmergával számolhatunk, mennyi pesmerga van? Azok, akik pesmergánként szolgáltak és fegyveres harcosok voltak, kb. 150 ezeren vannak. Nem mindannyian fegyveres harcosok, és nem mindannyian elég fiatalok ahhoz, hogy a fronton harcoljanak. De azok, akik most harcolnak, 40-50-60 ezre lehetnek körülbelül, függően attól, hogy hány emberre van szükség a frontokon tehát, de összesen kb. 150 ezer pesmerga van. Az ISIS részéről hányan harcolnak? Nos, ezt szeretném tisztázni. Az ISIS ezek die hard harcosok, ezek lehet, hogy nincsenek annyira sokan, de azok, akiket nem régiben soroztak be, és Szíriában, Irakban nemrégiben csatlakoztak az ISIS-hez támogatóként, ezek akár 40-50 ezeren is lehetnek, csak a legutóbbi időszakban, akiket toboroztak. Szíriában 25 ezeren. Tehát ők az ISIS támogatják különböző területeken. Nagyon sokan vannak az ISIS holdudvarában, akik fegyveres harcorok, harcosok, sokkal többen vannak, mint a pesmergák. Az ISIS harcosok száma folyamatosan növekszik, hiszen egyre több terük és idejük van ahhoz, hogy arra, hogy toborozzanak. És megvannak ehhez az eszközeik, pénzügyi eszközeik is. Meggyőzik az embereket, és az emberek jönnek és csatlakoznak hozzájuk. Sajnos még mindig vannak olyanok, akik máshonnan a világ minden részéről érkeznek, és az ISIS-hoz csatlakoznak. Tehát nem igazán látjuk, hogy csökkent volna az ISIS harcosok száma, sőt, azt látjuk, hogy egyre többen vannak. Tudjuk, ismerjük Kurdisztánt, kiismerjük, ismerjük a terepet, de nem igazán ismerjük az ISIS által ellenőrzett többi régiót. A kurdisztáni erők és a és a pesmergák csak a kevésbé politikailag érzékeny területeken tudnak harcolni. Tehát mi ott harcolunk, amit mi Kurdisztánnak tartunk. Ez a mi prioritásunk. De az ország többi részében nagyon politikailag, nagyon érzékeny a helyzet, és ezt figyelmen kell hagynunk. Ahogyha a kurdisztán, ha a kurdok kilépnek a Kurdisztánnak gondolt területről, akkor nem igazán fogjuk meg a helyieknek a támogatását megkapni. És az iraki erők kell szemben nagyon nehéz lesz elfoglalni ezeket a, vagy, ezeket a te, területeket. A kurdok tehát csak arra koncentrálnak, hogy, a, hogy Kurdisztánt visszahódítsák, visszafoglalják, de ne felejtsék el, hogy az ISIS nem csak Kurdisztánban harcol, az ISIS ellen mindenhol föl kell venni a harcot, nem csak Kurdisztánban. Ez egy nagyon fontos téma, amit szeretnék eh, még egyszer elmondani. Száraz, a szárazföldi erők fogják megnyerni a háborút eh, nagyon hálásak vagyunk a szövetségeseknek a légicsapásokért is, amelyeket az IS-re mérnek, de ez nem elég, ezzel nem lehet megnyerni a háborút. E, szárazföldi erőkre van szükség. És sajnos eddig a Pesmerga az egyetlen olyan erő, amelynek e, képes, amely képes szembenézni az ISIS-szal, és képes visszahódítani, visszafoglalni területeket az ISIS-tól. Tehát sokkal nagyobb szükség van a szárazföldi élőkre a világ más részein, e, Szíriában például. És biztosítanunk kell, hogy nem maradjon semmilyen menekülési útvonal az ISIS-nak, ne legyen semmilyen ne tudjanak megbújni sehol, ahol újra szervezik magukat, és újra indítják a csapásokat. Nem, engedhetjük, nem engedhetünk teret nekik. Ami pedig a tréninget illeti, a képzést, a felkészítést, ez nagyon fontos, a kiképzést. Ez nagyon fontos. Ugye beszéltünk arról, hogy fegyverekre van szükségünk, de gyakran azt mondják nekünk, hogy de nem vagyunk felkészülve ezen fegyverek használatára. Hát ez igaz. De szeretnénk, hogyha, e, hogyha felkészítenék ezeket a személyeket, kiképeznék ezeket a személyeket most, hogy hat hónap múlva, egy év múlva a fegyvereket használni tudják, hogyha megkapjuk a fegyvereket is hogyha folyamatosan, hogyha arra koncentrálunk, hogy, hogy folyamatosan azt mondják a kurdoknak, hogy de nem értetek hozzá, nem tudtok például gépfegyverrel bánni, hát akkor nem is fogunk, meg, nem is fogjuk megtanulni. Ezt is kérjük, a készi, felkészítést, a kiképzést is kérjük önöktől, hogy képesek legyünk használni ezeket a fegyvereket. Főleg azért, mert ez az egyetlen, a legsikeresebb erő, amely az isis szembe tud nézni. Semmi értelme nincs fegyvereket adni olyanoknak, akik nem tudnak olyan sikerrel felépni az isis szemben, mint a Pesmerga. Igen, kiképzésre szükség van, támogatásra szükség van, a fegyverekre szükség van, ahhoz, hogy szembenézzünk az ISIS-szal, és tudnunk kell használni ezeket a fegyvereket. Ami a, a PKK és Törökország közötti béketárgyalásokat illeti, többen kérdeztek ezzel kapcsolatban. Az elnökünk, a kormányunk mindig világosan fogalmazott, támogatjuk a béketárgyalásokat Törökországgal. Azt gondoljuk, hogy ezt a problémát békésen kell megoldani. Semmiféle esemény nem szabad, hogy megváltoztassa ezt a módszert, ezt, a, ezt az erőfeszítést. Igenis meg kell próbálnunk megoldani ezeket a, ezt a problémát. Támogatjuk a béketárgyalásokat, támogatjuk a békés megoldást a Törökország és a PKK között, és azt reméljük, hogy mind a két oldal teljes mértékben részt vesz majd ebben a folyamatban és reméljük, hogy valami pozitív eredményre jutunk ezzel kapcsolatban. Támogatunk minden olyan segítségnyújtást mindenkinek, aki az isis szal szembenéz. A testvéreink, akik Kobánéban bátran néztek szembe az isis és ön, ők megérdemlik a nemzetközi közösség támogatást ugyanúgy, mint ahogy pesme, ahogy pesmergák is megérdemlik ezt a támogatást. Felmerült egy kérdés Iránnal kapcsolatban, és az Irán fellépése az ISIS-szel szemben. Kezdetekben ezt el kell mondanunk, hogy az irániak a kezdetekben segítséget nyújtottak Iraknak az ISIS elleni harcban, és van van befolyásuk Bagdadban mindenféle olyan szövetséget, amely az isis szemben alakul, mi támogatunk. Assaddal kapcsolatos kérdés. Ez nagyon érdekes pont. Azt gondoljuk, hogy mind az ISIS, mind a szíriai rezsim egymást segítik, segítették. A nemzetközi közösség a szír, szíriai rezsim ledöntését követelte azonban ennek csak rosszabb alternatívája lett volna, úgyhogy a nemzetközi közösségnek nem lett volna választása, hogy kit támogasson. Most itt van az ISIS, mint ellenzék, most ez arra kötele, kötelezett mindenkit, hogy kicsit ö, lépjen vissza, és nézze meg egy kicsit távolabbról a helyzetet, gondolja végig, hogy kit kell támogatni, kit támogasson. Azt hiszem, hogy a nemzetközi közösség elég józanon reagált, nem támogatta sem a rezsimet, sem pedig az ISIS-t. Támogatásra a mérsékelt szír ellenzék érdemes. Őket kell támogatni. Hogyha a szír ellenzék a szír ellenzék soha nem lesz elég erős, hogyha nem kap támogatást. Az ISIS mindig is ebből kovácsolt erőnyt, hogy ellenőrizték és ellenőrzésük alá vonták, illetve legyőzték a mérsékelt szír ellenzéket. Annak érdekében, hogy segítsük a szír népet, a demokráciát Szíriában, annak érdekében az ISIS-t mindenképpen eh, le kell győzni. Hogyha az ISIS legyőzik, akkor eh, jobb választás előtt állnak a szírek, és a nemzetközi közösség is eh, jobb partnert választhat magának, amely érdemes a támogatásra. Ami a pénzügyeket illeti, az ISIS tehát olajat értékesít, a elfoglalt olajfinomítókból, aztán az elrabolt emberekért beszedett váltságdíjból, illetve adókat is beszednek, és emellett az, állat, az általuk ellenőrzött területeken például búzát termesztenek, búzát értékesítenek, és egyéb terményeket ennek a pénzügyi ellenőrzésnek a, ennek a pénzügyi forrásoknak a megszüntetése nagyon fontos. A világ különböző részéről is kapnak támogatást, na most ennek az átutalását meg kell szüntetni. Nem szabad átutalni nekik ezeket a pénzeket. Emellett a nemzetközi dzsihadisták, a amelyek, akik Európába vagy a világ más részéről érkeznek, sokkal nagyobb nyomást kell helyezni ezen személyek or, származási országára, hogy ott lássák, hogy, hogy ne engedjék ki ezeket az embereket, ne engedjék, hogy, hogy elmenjenek Szíriába vagy Irakba, és az ISIS-hez csatlakozzanak. Nem szabad megengedni, hogy eljussanak a helyszínre. Ez a két dolog nagyon fontos. A katonai fellépés mellett tehát nagyon fontos az ISIS az ISIS utánpótlásának, a utánpótlási útvonalának legyen szó pénzről vagy személyekről, ennek a megállítása rendkívül fontos. Azt hiszem, hogy ezeket a kérdéseket sikerült megválaszolnom. Még Persze még, még vannak további kérdések, de mindenki csak egy percet kap. Lezárom a hozzászólók listáját, mert lehet, hogy már ez sem, itt sem tudunk mindenkinek szót adni. Tessék. Thank you, Chair, and thank Köszönöm elnök úr, és köszönöm Bárszani úr, hogy eh, tájékoztat minket a eh, nagyon is rendkívüli helyzetről a kurd régióban, valamint az ISIS eh, előretöréséről. Lenne egy kérdésem, keresztény vezetők vetik fel ezt a kérdést Irakban, például egy konkrét katolikus területen, katolikus vezetők részéről. A keresztény faluk helyzete, amelyek az ISIS ellenőrzése alatt vannak, fontos területekkel rendelkeznek, fontos ipari üzemekkel rendelkeznek, és az ISIS fenyegeti őket a mezőgazdasági termelés a saját szükségleteiket szolgálja. Úgy tűnik, hogy nehezen tudják most az ellátásukat biztosítani, és nem történik semmi, hogy ezeket a keresztény falvakat felszabadítsák, ami nagyon sürgős lenne. Szeretném azt kérdezni öntől, mi az ön véleménye? Milyen lehetőségeket lát ezen keresztény falvak felszabadulására? Thank you, Mr. Köszönöm, Bersani úr a pesmergákat, a harcosokat nagyon tisztelem, a kabáni terület védelmért lépnek fel az ISIS ellen. Ha jól értem, akkor információkat, adatokat igyekeznek begyűjteni az ISIS által elkövetett emberiség elleni bűncselekményekről. És némi uh, és úgy látom, hogy ösztönzés van a tekintetben is, hogy nemzetközi bíróság elé kerülhessenek bizonyos esetek. Mi erről a véleménye? A következő kérdésem, hogy ISIS ugye sikeresen tudta megvetni a lábát, az, és ennek egyik oka, hogy az iraki kormány nem megfelelően működik. Lát-e valamilyen előrelépést az új helyzetben, az iraki kormány tekintetében, és föl lehet eh, lépni hatékonyabban az EU részéről, hiszen eh, Bagdaddal kapcsolatban is tisztázni kell a helyzetet. Eh, gondolja hogy jobban jelen kéne, hogy legyünk a kapacitásépítés tekintetében például, amire mindenképpen szükségük van. Köszönöm. Um, yes, we met earlier, Mr. Barzani. Um... Barzani úr, korábban is találkoztunk már. Az EU-iraki delegáció új elnöke vagyok. Szeretnék köszönetet mondani, hogy milyen bátran harcol ön és a népe az ISIS ellen. A delegáció tekintetében el kell, hogy mondjam, hogy fontos az ISIS elleni fellépés, a kurd kormány atomkormány támogatása. Néhány dologra szeretnék rákérdezni, de a legfontosabb, hogy a mi delegációnk hogyan tud önnek konkrét segítséget adni, és az a három prioritás, amint ön fölállított, ugye katonai és diplomáciai segítség tekintetében is, mit tehetünk? Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Bárzani úrhoz lenne egy kérdésem. Törökországra vonatkozik. Törökország Assad barátja volt, aztán nem lett Assad barátja. Törökország béke megállapodást kívánt a PKK-val kötni, de valójában mégsem. Törökország nem engedte, hogy Kobániba bejussanak, most már engedélyt adott arra, hogy Kobánihoz, Kobániba bejussanak. Erdogán és Törökország milyen szerepet játszik ebben a konfliktusban? Támogatják önöket? Mi tehetünk mi azért, hogy a török fölépés megfelelő legyen? Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Azon gondolkodom, hogy hogyan és miért tud ilyen gyorsan előrelépni és hatásosan az ISIS. Az egyik magyarázat az lenne, hogy amilyen fegyvereik vannak. Egy másik magyarázat véleményem szerint az, hogy nem, tudnak, nem tudnának ilyen gyorsan előrelépni, az általános támogatás nélkül. Kíváncsi vagyok, hogy ön hogy látja ezt a helyzetet. Igazam van el vagy sem? Eztán Törökországgal kapcsolatban a kérdésem, mi az igazi motivum amögött, hogy Törökország nem igazán akar aktívan belépni ebbe a konfliktusba. Aztán a PKK kérdése úgy gondolja, hogy vissza kéne vonni a terroristák listájára, le kéne venni őket? Köszönöm. Jag ska prata svenska så ni får sätta på lurarna. Igen, most anyanyelvemem szólok, úgyhogy kérem tegyék fel a fejhallgatót. Először is szeretnék köszönetet mondani az információkért, amiket megosztottak velünk. Két kérdésem van. Az első a népszavazásra vonatkozik. Rózsávára gondolok hiszen autonóm bejelentést tettek ők is Szíriában. Önök népszavazást szerveznek, a, a szíriai kurdok is szavazhatnak? Úgy gondolja, valóban Irakot egységesen föl lehet tartani, mint federális állam, és Szíriát államként, vagy pedig mindez akadály lenne a közelkeleti béke folyamat előtt? És most átérek a második kérdésre, Iránnal kapcsolatos ez egy elszegényedett országról van szó, és szerepe van ebben a háborúban. Nagyon negatív a mm, helyzet Irakban. A kérdést az ENSZ közülés is tárgyalni fogja. Köszönöm. Van Nicke. Van Nikke képviselő. Uh, next week I am going to Syria. Jövő héten Szíriába fogok látogatni, és Assad uh, felségével találkozni fogok. Hát uh, mit tehetünk ezen az ülésen, hogy Kurdisztán segítsük? Yes. Thank you, Chairman. Mr. Barzani. Elnök úr, uh, Barzani úr, itt ülök. Én is üdvözölni szeretném Önt az Európai Parlament nevében, és csodáltal adózom, amiatt, hogy Önök a szabadságért és a demokráciáért küzdenek. Két kérdésem van. Néhány héttel ezelőtt itt fogadtuk a török európai ügyi minisztert, és ő bevallott ezt, hogy Törökország alkut kötött a terrorista, terrorista IS-szel túszokért cserébe. Ezen kívül tudjuk azt, hogy a nyugati országok meg tagadják azt, illetve tagadják azt, hogy kapcsolataik lettek volna terroristákkal, és ezért súlyos árat fizetnek. Meg szeretném kérdezni, hogy ön erről mit gondol, és van egy nagyon rövid második megjegyzésem is. Ön említette Kurdisztán határait. Tiárpaki területét ről úgy érzi el, hogy ez a kurd államnak részét képezi. Köszönöm. Thank you, Chair. Uh, can I also my welcome to Mr. Barzani here, and thank you for giving... Köszönöm szépen, én is köszönteni szeretném Barzani úrat. Köszönjük szépen, hogy a jelenlegi nehézségekről ilyen részletesen beszámol. Azt gondolom, nagyon fontos az, hogy ez a harc, az IS elleni világszintű uh, harcá uh, nője ki magát, és ne úgy nézzen ki, mintha a nyugat a muszlim világ ellen küzdenem. Ön hogyan látja a kurdok hosszú száz éve tartó szenvedésének megoldását, terrorizmus nélkül, illetve mennyire fontos az biztosítani, hogy a regionális kormányok bekapcsolódjanak az IS elleni küzdelembe, és a harmadik kérdés, mit tehetünk az önvéleménye szerint annak érdekében, hogy az IS-hez többen, illetve megakadályozzuk azt, hogy többen csatlakozzanak önkért nehéz fegyvereket, illetve beszéltünk a képzés szükségességéről. Ön mit gondol, meddig fog ez a küzdelem tartani? És az utolsó kérdésem, a másfél millió menekült kapcsán milyen sürgős segítségre van szükségük ahhoz, hogy az ő helyzetüken javítani lehessen? Köszönöm. Mostináru képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, Barzáni úr. Meg szeretném köszönni a nagyon széleskörű, pragmatikus üzenetet, amelyet ön elmondott a szakbizottságban. Azt gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy a tavukról végre megfelelkezzünk Európában az utópiákról, amelyek a jelenlegi válságba sodortak bennünket. Egyértelmű az, hogy Európának át kell tekinteni a stratégiáját, amennyiben van ilyen stratégia, illetve mit gondol, mi kerüljön bele ebbe az új stratégiába egy olyan régió esetében, amely alapvetően fontos számunkra. Második ponton említette Szíria és Irán szerepét a CS elleni küzdelemben a válság kapcsán. Hogyan látja a kurdok jövőjét a térségben? Ha belegondolunk, hogy mennyire bonyolult ez a téma, illetve itt négy fontos ország kapcsolódik vele mindenben. Ön hogy értékeli ezt, eh, mire számíthatunk a jövőben? Thank you, Mr. Barzani, for putting this very... Köszönöm Barzani úrnak, hogy ezt a nagyon nehéz kérdést megpróbáltak ö, ehm, keretbe tenni. Kobániban történő harcok hónapok óta tartanak, el tudnám magyarázni nekünk azt, hogy 140 pesmerga, ha ez a megfelelő szám, hogyan változtathatna a helyzeten, helyzeten és ne pusztán célponttá váljanak az ellenség számára Kobániban. Speaker list. other person have asked for the floor. Do we have time? One minute. Little bit less than one minute each.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 tiszteletben szeretném, tisztelt eladózók a pesmergák küzdelme előtt. Azt gondolom nagyon fontos az, hogy első alkalommal került sor arra, hogy egységesebb a fellépés. Ön többször említette azt, hogy itt a kurd nép eh, jogairól van szó a függetlenség érdekében, meg szeretném kérdezni, hogy ön még mindig képviseli ezt, illetve milyen feltételek mellett. Második megjegyzésem. Néhány hónap ezelőtt Bagdad finanszírozást mindenféle finanszírozást leállított, és meg szeretném kérdezni az, hogy ezt a problémát hogyan kezelték. Tisztviselőket sem tudtak kifizetni, és hogyha az önök kezdeményezésére gondolok, itt is arról, arról is szó van, hogy a az olajbevételektől nagyban függenek, milyen megállapodás születtek, minek az elérése került sor, kével, ami az olajat illeti. Köszönöm. Okay. Barzáni úr, nagyon sok kérdés hangzott el, és megpróbálok pontos lenni, röviden fogalmazni. Kérem, legyenek türemmel, hogyha bizonyos kérdések esetében hosszabb válaszra van szükség, ami a kérdéseket illeti, illetve azokat a falvakat és városokat, amelyeket az ISZ ellenőriz. Tereszkofát már felszabadított, gyártók, és van egy másik város, Basírka, amelyet szintén fel lehetne szabadítani. Karakos, Telkiev és más kisebb falvak esetében attól függ a helyzet, milyen messze vannak. Hát nagyon nehéz eh, megengedni azt, hogy a felszabadítás után visszatérjenek falvaikba, hiszen őket közvetlenül Um, támadhatnák, tehát a területek nagy részében, mivel um, Moszul és uh, a köztük levő távolság uh, uh, kicsi, nem tudnak visszatérni ezek az emberek a falvaikba, ameddig a, um, a Moszult ne, nem sikerül felszabadítani az IS alól. Tehát a polgári lakosság nem tud visszatérni ezekbe a városokba, településekre, hiszen folyamatosan támadnák őket különböző aknákba léphetnek, tehát nem lenne békés az életük, tehát nagyon sok minden múlik azon, hogy mi a terv Moszul felszabadítása kapcsán azért, hogy a teljes térségben erre állhasson a béke az IS miért volt ennyire sikeres. Számos kérdés utált erre. Én egyetértek azzal, hogy nem csak az IS volt ezek ezt a háborút elindította. Itt most annak következményeivel kell szembenéznünk, hogy a rossz politika mihez vezetett, a rossz bagdadi politika. Az IS pusztán a következménye egy sokkal nagyobb politikai problémának. Hát itt pusztán az eredményekkel kell megküzdenünk, nem a, a forrással. Hogyha a politikai helyzet Bagdadban inkluzív jellegű lenne, a sítákat, szunitákat, kurdokat egyenlő módon bevonta volna a folyamatba, és nem szektariánus kormánya vált volna a kormány, illetve ha a nemzeti hadseregből nem szektariánus hadsereget alakítottak volna ki, akkor biztos vagyok abban, hogy nagyon sokan nem támogatták volna az IS-t e a bagdadi kormányjal szemben, és az iraki hadsereg nem omlott volna össze, illetve nem tudták volna korrumpálni, legalábbis nem ilyen mértékben, mivel a korábbi iraki kormány képtelen volt sikeres politikai rendszert kialakítani, illetve sikeres és erős hadsereget felállítani. Tehát még egyszer, annak az oka, hogy az IS miért lehetett ennyire sikeres, az az volt, hogy nagyon sokan a szunni területeken nem igazán támogatták az IS, nem is szimpatizáltak volna velük, de mivel gyűlölték a bagdadi kormányt, ezért akartak csatlakozni bárkihez, akik csapást mérnek a bagdadi kormányra. Tehát ennek a problémának a megoldása a bagdadi politikai rendszerben keresendő. Azt kell először rendbe tenni, folytathatjuk a műveleteinket, katonai szempontból legyőzhetjük az ellenfelet, de ettől nem fogunk tudni megszabadulni még a problémától hasonlóak maradnak a problémánk, az IS előtt az Alkaida lépett fel, holnap ez lehet egy más egység, tehát az ilyen típusú rossz politikák nem fognak ahhoz vezetni, hogy megoldjuk a kérdést. Tehát először ezt kell rendbe tennünk. Hiszen itt az emberek a kormány ellen fordultak, az EU mit tehet. Azt gondoljuk, hogy az EU katonai pénzügyi szempontból támogathat bennünket, politikai szempontból is, katonai szempontból szeretnénk, hogyha a KRG és az EU között létrejönne a kapcsolat, hiszen a katonai támogatást nem Bagdadnak kell nyújtani, akik előbb ezt ellenőrzik, és ők küldik aztán ezt tovább Kurdisztánba. Tehát Bagdad miért ragaszkodik ahhoz, hogy ellenőrizze a muníciót és a fegyvereket, és eddig ők képtelenek voltak uh, Uh, úgymond uh, szembeszállni a terrorista szervezettel. Tehát uh, bennünket ők nem támogatnak. Tehát nagyon fontos, hogy a közvetlen támogatás hozzánk jusson el az Európai Uniótól, ne Bagdadon keresztül. Politikai szempontból pedig szükségünk van Kurdisztán támogatására, hiszen ez a biztonságos stabilitás kulcsa, illetve nagyon fontos ezeket a pozitív közösségeket, illetve a különböző vallási háttérrel rendelkező közösségeket ebben a társadalomban nagyon fontos támogatnunk, éppen ehhez van szükségünk az önök támogatására, fontos, hogy önök segítsék Kurdisztánt abban, hogy egy sokkal sikeresebb modellé válhassanak közel-keleten, ahol a bizonytalanság és a káosz uralkodik. Kurdisztán sikerét támogatni kell, és nem szabad magára hagyni Kurdisztánt. Szükségünk van az önök támogatására pénzügyi szempontból is, hiszen a saját eh, a problémáink mellett, mivel nem kaptunk költségvetést Bagdadtól, mint említettem, másfél millió menekült érkezett hozzánk Szíriából és más országokból, és a költségvetés nélkül a KRG, KRG nem tudja ezeket az embereket támogatni, különösen hiszen lassan beköszönt a tél, és a menekült táborok helyzete egyre nehezebb és az ilyen nehéz feltételek mellett ezek az emberek nehezen tudnak életben maradni. Tehát reméljük, hogy az európai közösségek támogatása sokkal generózusabb lesz, mint amit eddig láttunk. Ezek volnának a legfőbb kérdések, illetve ez az a három típusú legfőbb támogatás, amelyre szükségünk van, katonai pénzügyi és politikai támogatásra van szükségünk, és mindhárom területen azt gondoljuk, hogy az európai vezető szerep nagyon fontos lesz. Amit Törökországot élet, én nem tudok a törökök nevében mit mondani, megvannak a saját politikáik. Törökország a szomszédunk, lehet, hogy nem értünk együtt nagyon sok török politikával, de azok alapján, amit nekünk mondtak, vagy ahogy mi értékek a helyzetet, nem tudtak nekünk támogatást nyújtani, mindazért, mindami miatt, amit elmondtam, mivel a például a túlszó kapcsán, azért nem tudtak segíteni bennünket, mert elnökválasztások voltak, ennek most vége, és innét kezdve azt reméljük, hogy Törökország is aktívabb lesz támogatóbb a terrorizmus elleni küzdelemben. Tehát éppen ezért, mint említettem, nem tudok a törökök nevében mit mondani, illetve nem tudom megmagyarázni ezt, hogy ők mit miért tesznek. Should the uh, uh, status of PKK being a terrorist organization be lifted? Well, for the record... A PKK-ra visszatérve, mi a PKK-t, mint terrorista szervezetet soha nem ismertük el? Tehát uh, nem támogatjuk azt, hogy a PKK fennmaradjon, mint terrorista szervezet, ami a népszavazást illeti, illetve az, hogy a népszavazás vajon egyben tartja az országot le. Őszinte leszek, és nem diplomatikus. Hogyha megnézzük Irak történelmét, itt egy olyan országról van szó, amely sosem volt békés és stabil, sem belülről, sem kifelé. Tehát ha ahhoz ragaszkodunk, hogy folyamatosan elkövetjük ugyanazokat a hibákat, akkor ugyanazok lesznek az eredmények. Irak amiatt szenved, mert nem bíznak meg benne, nem bíznak a, a saját népe egymásban, a szunitek, sítek nem bíznak meg egymásban. És fontos egy közös nevezőre jutni, Hát ahhoz, hogy ezek az emberek el tudják fogadni azt, hogy egy országon belül békésen kell együtt élniük, ennek közös alapját kell megteremteni. És erre nincs elég garancia jelenleg. Tehát nincs garancia arra, hogy egyik közösséget sem fogja a másik eltaposni, megszállni. Hogyha megnézzük a történelmet, számos alkalma volt kínzás, deportáció, begyi fegyvereket alkalmaztak, tehát hogyan bízhatunk a jövőben, hogyha nincsenek garanciák arra, hogy ezeket az atrocitásokat nem lehet megismételni a múltban, jövőben. A föderalizmust is megpróbáltuk, de ez sem tudott megfelelő garanciákat teremteni, hiszen a bagdadi kormány a föderalizmus nem volt hajlandó megvalósítani. A konfederáció, az államszövetség talán egy másik megoldás megoldás lehet, mert fontos, hogy a kurdok és az összes többi közösség biztonságban érezhessék magukat, illetve érezhessék azt, hogy jövőjük biztonságos lesz, és gyermekeik jövője is. Még öt percem van. That is going to go... Nos, ami a képviselőt illeti, aki Szíriába látogat és Bashar al fog találkozni. Azt kellene megkérdezni tőle, hogy a kurdok még mindig miért nem kapták meg a szíriai állampolgárságot. Évszázadok óta jönnek Szíriába, olyan területen, amely a Kurdisztán területe volt eredetleg, de szíriai lett. Ezek a személyek még mindig miért nem egyenlő állampolgárai Szíriának? Hogyha támogatni kívánják Kurdisztánt, akkor először is azt kellene meg tudniuk, vagy megpróbálniuk, hogy egyelőnek tekintsék őket a saját állampolgáraikkal. Köszönöm szépen. Kurdisztán egy akkora ország, egy akkora területű régió, mint Franciaország. Irán, Irak, Törökország, Szíria területén terül, terjed el. Kurdisztán területe többször is felosztásra került. Az első világháború kitörésekor 1914-15-ben, majd az első világháború végén. Szíriában is van egy kurd terület, Iránban, Irakban és Törökországban. Mi az iraki helyzetre koncentrálunk, koncentrálunk, ismerjük a helyzet érzékenységét, és tudjuk, hogy minden egyes területnek megvannak a saját adottságai. Nem fogunk más országba beavatkozni, ami a kurdokat illeti, azonban támogatjuk azonosságukat, identitásukat, és azt gondoljuk, hogy a kurdok maguk kellene, hogy meghatározzák, hogy milyen eh, rendszerben szeretnének élni. Az iraki kurd autonóm régió nem képviseli például a szír, eh, szíriai kurdokat, akár milyen rendszert választanak a kurdok maguknak, azt remélem, hogy önök is velünk együtt támogatni fogják őket ebben. Okay, well, I don't know if I... Uh, in terms of, there was a question about how many Peshmergas went... Felmerült ez a kérdés, hogy hány Peshmerga ment Kobánéba. Több uh, fegyveres erőt akartunk küldeni Peshmergát Kobánéba, de a Kobánét védők, ők maguk azt mondták, hogy nem akarnak uh, fegyveres erőt, illetve uh, uh, harcost hanem olyanokat szeretnének, akik tudnak bánni a fegyverekkel, Úgyhogy az ottani, ott felmerült szükségletek és kérések alapján döntöttük el, hogy hány pesmergát küldünk Kobánéba. Egyébként az iraki kurd autonóm régió további pesmergákat hajlandó küldeni Kobánéba. A függetlenség Isten adta joga minden nemzetnek, a kurdoknak is. Ami önöknek jó, az a kurdoknak is jó. Hogyha valaki, bárki a függetlenségét önként föladja, akkor az kérje meg a kurdokat, hogy ne kérjenek, ne akarjanak függetlenséget. Azonban ebben, ezen a világon, amit mindenki megkap, az a kurdoknak is jár. A kurdok megérdemlik azt, hogy egyenlőként kezeljék őket, és megérdemlik azt, hogy harmóniában és békében éljenek, mint ahogy minden más nemzet megérdemli ezt. Persze tudjuk, értjük a valóságot, tudjuk, hogy milyen érzékenységek merülnek fel, és ezért fogjuk a referendumot megtartani, hogy hallják, ne a politikusokat hallják, ne a vezetőket hallják, akik a nép nevében kívánnak beszélni, hanem magukat, az embereket, a népet hallgassák meg, az ő szavukat hallják. Lehet, hogy vannak már, vannak még egyéb kérdések is, de látom, hogy lejárt az idő, úgyhogy ennyiben hagynám. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, Bárzáni úr, mondja az elnök. Barzani, well, thank you. for taking the time. Thank you, sir. And I think uh, that uh, there's a lot of support for your cause. Úgy látom, hogy sok, nagy, elég nagy a támogatás az önök ügye mellett. And also the protection of other peoples. Az önök népe ugyanis a saját és mások szabadságáért és biztonságáért harcol remélhetőleg jobb körülmények között találkozunk legközelebb, békésebb körülmények között. Kedves kollégák, most pedig sok szeretettel köszöntöm a Jerszida közösség tagjait Németországból. Auch Ihnen möchte ich meine besondere Unterstützung zu Önöket, önöket is biztosítanám e, a támogatásunkról. E, tudom, hogy milyen borzasztó nehéz időszakon mennek most keresztül, és nagyon örülünk annak, hogy, meglátogat, hogy ellátogattak ide az ülésünkre. Most ezt a napirendi pontot lezárjuk, és rátérünk a következő napirendi pontra a tunéziai választások lesz, amiről most beszélni fogunk. Wahlen sind, glaube ich, von großer Bedeutung. Diese Wahlen haben gezeigt, äh, dass Ezek a választások megmutatták, hogy lehetőség van arra, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek az ország jövőbeni perspektíváit javítják, és azt gondolom, hogy az Európai Unió is pozitív szerepet játszott, főleg francia barátainkon keresztül. Ez is megmutatkozik itt, hogy a szociális, gazdasági és a politikai fejlődés összefüggésében fontos. Sokan azt mondják, hogy ez csak úgy lehetséges, mert a Tunéziában létezik a középréteg, Szeretnék köszönetet mondani Michael Gálernek, aki az elmúlt években intenzíven foglalkozott ezzel a kérdéssel, és küzdött ezért. Választási megfigyelőként volt például úton ebben a régióban, ebben az országban. És az Európai Parlament választási megfigyelő misszióját visszióját vezette. Kérem, hogy hagyják el a termet, kérem, Lőzing asszony, Lőzing asszony, kérem, hagyják el a termet. Und uh, äh, das, uh, er glaube ich, einen großen Anteil daran hat, dass diese Entwicklung von unserer Seite mit unterstützt würde. Azt hiszem, hogy ő nagy szerepet játszott äh, abban, hogy a támogatásunk eljutott ebben a régióba. Először Michelnek adom meg a szót, és aztán Páncéri úrnak. Michel, köszönöm szépen, kedves kollégák! Mi rövidtávú megfigyelők voltunk eh, héttagú delegációval eh, Tuniszba a választások során, október 26-án. Eh, Mi az azt jelenti, Pancieri, Lena Valenciano, Rezo Rosco, Verzsi asszony, Sebastián kollega, Castaldo kollega és Nicole Bay vettek részt itt. Kérem, hogyha valakinek más témában van megbeszélni valója, akkor ezt a termen kívül tegye, tegye, az nagyon jó lenne, mert itt egy következő napi rendi pont ról van már szó. Hogyha megnézzük az arab térséget, akkor nagyon örülhetünk annak, hogy van egy ilyen pozitív példánk, mint a Tunézia. Három évvel azután került sor a, a választásokra, hogy az első választások megtartásra kerültek, tehát pont három éve voltak az első választások. Tunéz, a tunéziaiak kicsit más, hogy eh, képzelték a dolgokat, már az első választások után egy évvel szerettek volna új eh, alkotmányt létrehozni, eh, de aztán három évre volt ehhez szükség, de nem volt hiába való ez a munka. Ez az alkotmány végül is konszenzussal sikerült, ezt konszenzussal sikerült elfogadni. Ez egy olyan alkotmány, amely a civil társadalmat, az állam civil részét állítja előtérbe, és lehetővé teszi a választások megtartását. Senki nem bolykottált a választásokat, nem is hívott fel senki bolykotra, és mindenki részt vehetett, aki részt akart venni. Megállapítottuk, hogy mindez előkészületek mint pedig a végrehajtás korrekt, megfelelő módon történt. A szabályoknak megfelelt ez. A tunéziai sajtóval szemben is elmondtam, hogy a leg legcsodálatosabb az volt ebben a választásban, hogy nem volt semmi um, incidens. Abból indulhatunk ki, hogy rendkívül um, zökenőmentesen folyt a választás. 2011-hez képest más változás volt az, hogy egységes választói lista volt, eddig előtte, előtte kettő lista volt, az egyik, aki, az a lista, akik önkéntesen szerepeltek, vagy nyilvántartásba vetették magukat, és volt egy másik lista, amely más neveket tartalmazott. 2011-ben 4,3 millióan mentek szavazni. Most a választási bizottság nagyon sokat tettek, tett annak érdekében, hogy az embereket az önkéntes regisztrációra bírja. További egy millió személy regisztráltatta magát választóként, és még egy dolog, ami szintén hozzátartozik az igazsághoz, hogy a végén csak 3,1 millióan szavaztak. Tehát az összes szavazásra jogosult ból 70% iratkozott fel a választói listára, és ebből 60% ment el szavazni. Ez nem kielégítő, ennek annyira nem örülünk, mindenképpen vita, vitát kell folytatni arról is, hogy hogyan lehetne javítani a választási részvételt. Nagyon aktív volt a civil társadalom, amely ott ott hát aktivizálta magát. 14 ezer nemzeti választási megfigyelő volt a különböző szervezetek részéről, illetve kb. ezer nemzetközi megfigyelő. A mi missziónk, mint hosszú távú misszió a legjelentősebb volt, aztán a Carter Center is küldött egy hosszú távú megfigyelő missziót, az NDI RIR az Egyesült Államokból, az Európa Tanács részt vett egy delegációval, az Afrikai Unió, a Frankofónia, és, és hát a szokásos csapat, és egy eléggé egységes eredményre jutottunk, amely az tulajdonképpen, hogy korrekt módon folytak a választások, zökkenőmentesen. A választó, választási bizottság, amely a kormánytól független volt, kiváló munkát végzett. Eredményként megállapíthatjuk, hogy az eddigi legnagyobb kormánypárt a második legerősebb párt lett, második helyen végzett a 69 helyet kapott a 217-ből, a legnagyobb a 85 szavazattal a Nida Tunes, ez egy szekuláris párt. Itt az átmeneti miniszterelnök, Kadri Szepszi ennek az elnöke. aki 27 másik jelölt mellett november 23-án az elnökválasztáson vesz részt. Ez lesz az első forduló, december 28-án lesz pedig a második forduló. Érdekes látni azt, hogy a három kormánypárt, a Trojka eléggé sok szavazatot vesztett, a Márzuki elnök pártja is már csak négy helyet kapott a parlamentben, illetve az eddigi parlament de parlamenti elnök Petakától pártja csak egy helyet kapott. Itt láthatjuk, hogy hasonló folyamatok vannak, mint, a, mint Kelet-Európában az első demokratikus választások után, ahol először is a, ahol, ahol is, tehát a második szabad választásokon az addigi kormánypártokat megbüntették a választók. De a választási eredmény széleskörű elfogadásra került, és a missziónk, amely szeptember eleje óta részt vesz a munkában, illetve megfigyelő tevékenységet folytat. Ez a, az elnök választások második fordulója utánig marad, és aztán januárban hogyha minden választási fordulónak vége van, akkor a választási missziónak a vezetője ellátogat hozzánk és beszámol. Összességében az Európai Parlament továbbra is kapcsolatban marad az ottani politikusokkal, vezetőkkel, az új parlamenttel. További támogatást nyújtunk a demokratizációs folyamatban, és a demokrácia és támogatási csoport, nem, nem, nem, el már nincs is itt, Nos, én is ennek a irányító bizottságnak a tagja leszek. Örülhetünk hogy a dolgok ilyet, örülhetünk a dolgok ilyetén alakulásának, reméljük, hogy a további demokratizálódás folytatódik. Nem tudom, hogy van-e még itt a kollégák közül, akik részt vettek a választási megfigyelő misszióban, és szeretnének-e hozzászólni. Köszönöm. Teníamos señor Panceri, pero creo... Panceri úr a következő, de úgy látom, hogy nincs itt. Magreb országokkal a delegáció tagja. Igen, később majd megadom a szót önnek is. november 23-ai elnöki választás. Követően majd 2015-ben fogunk tovább beszélni Tunézia témájáról ki kell várnunk, hogy eh, mi történik más országokban is, például Líbiában. Akkor most meghallgatjuk a felszólalásokat. Gábriel képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a kollégának, aki az Unió delegációban részt vett, illetve Gáler úrnak, aki vezette a delegációt. Köszönöm a munkát, köszönöm a következtetéseket. Úgy gondolom, hogy mindez bizonyítja hogy valóban érték, nagyra értékelhetjük a tunéziai választásokat. Nyugodtan, átlátható módon és az alkotmányi rendelkezések tiszteletben tartásával folytak le ezek a választások. Ez siker, és így Tunézia a tunéziak demokratikus reményeit úgy tűnik, hogy be tudja váltani így a utca helyett az urnát választhatják, amikor dönteni akarnak a sorsukról. Három megjegyzésem lenne. Az egyik a feliratkozási kampány. Ennek köszönhetően körülbelül egy millióval többen szavaztak most, mint korábban továbbá a demokratikus jövő szempontjából is ez fontos. A kampány jelentővé tette a fiataloknak és a nőknek is, hogy részt vessenek a választásban. Tudjuk, hogy nagyon fontos, hogy egy erős demokrácia nem tud működni a fiatalok és a nők nélkül. A mai kérdés valóban az, hogy hogyan lehet még javítani a választási részvételt. Nagyon jó az alap, ennek alapján el tudjuk érni, hogy el lehetett érni, hogy 2011-hez képest többen vegyenek részt a választáson. Szeretném hangsúlyozni a közigazgatási szervezeteket is, hiszen föl tudtak állatani egy komplex választási mechanizmust és rendszert, kevés idejük volt erre. Ez abszolút pozitív egy olyan demokratikus állam tekintetében, amely gazdasági reformokat is majd végre tud remélhetőleg hajtani, hiszen ez a következő kihívás a fiatalok munkanélküliségének a csökkentése, különböző régiók közti különbségek rendezése, ez nagyon fontos a megválasztott politikai vezetők szempontjából is. Szeretném üdvözölni a nők és férfiak egyenjogúságára vonatkozó törvény elfogadását. Már 2011-hez képest úgy gondolom, hogy a végrehajtás most szigorúbb, határozottabb, és a kérdés az, hogy hogyan lehetne azt megoldani, hogy a nők még nagyobb mértékben vegyenek részt a tunéziai politikai életben. Összefoglalásként azt mondanám, hogy ösztönző, bátorító a tunézi demokratikus fejlemények tekintetében a választások lefolyása, a politikai rendszernek még bizonyítania kell képességét, nem csak hogy stabilizálni tudja az országot, hanem hogy előre tudja vén, vinni, és hogy nem engedi, hogy a bipolarizmus hibájába essen, ami megakadályozná a reformokat. Az Európai Unió megfigyelő missziója is hozzájárult ahhoz, hogy ezek a fejlemények ilyen pozitív módon haladhassanak. Köszönöm szépen, Gabriela asszony. Szerencsére Páncéri úr is itt van, őt követi majd a többi kolléga. Elnézést kérek, volt egy meghallgatásom nem kormány szervezetekkel, előadója vagyok az Emberi Jogok éves előrelépése témájának, ezért muszáj volt, hogy találkozzam velük. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Galler képviselő sok mindent elmondott, kiválóan vezette a delegációt, a parlamenti delegációt a választási megfigyelés témájában. A választások nagyon jól folytak le. Kevesebb volt az feszültség is, mint 2011-hez képest. Már érett többséget tapasztalhattunk a választások során, tudatosságot, és a választási megfigyelés lehetővé tette, hogy teljesen nyugodtan, békés hangulatban folyhasson le a választás. A listák, illetve a jelöltek szabadon be tudták mutatni a programukat, a kampány is szabályosan folyt le. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a választás fordulópontot jelent Tunézia számára. És mindenképpen helyes, hogyha üdvözöljük, mint választási megfigyelők üdvözöljük mindezt. Két rövid megjegyzésem lenne. Tunézia a szavazás követően, illetve az elnöki választásokat követően, a két fordulós elnökválasztás követően objektívben, azt mondhatjuk, hogy a demokratikus stabilizálás folyamatát végig tudja járni. Fontos, referencia ország ez a teljes régió számára, de az európai közvélemény szempontjából is mindez fontos. Ahogy tudjuk, a arab tavasz felé az európai közvélemény először bizonyos bizalommal tekintett, aztán ez változott egy bizonyos csalódottságá, Hogyha Tunézia ezt a folyamatot le tudja zárni, az alapvetően azt jelenti, hogy ezek a mm, forradalmak nem voltak feleslegesek. Van egy olyan társadalom, amely ezt a folyamatot le tudja zárni, véghez tudja vinni. Ezért az európai közvélemény számára is ez egy fontos jelenség. Aztán semmi közel a megfigyeléshez, de ezért szeretnék elmondani valamit. Az Európai Unió természetesen nem elégedhet meg azzal, hogy megállapítja, hogy megfelelően folytak le választások. Most arra van szükség, ha meg akarjuk erősíteni a kapcsolatainkat, tényleges hozzájárulást adjon, finanszírozási hozzájárulást is, hiszen jelentős a gazdasági és szociális válság ma Tunéziában. Természetesen az egyik a program, amit megfelelően kell kezelni, pontosan azért, hogy a stabilizációs demokratikus folyamatok megfelelően haladhassak. Szeretnék köszönetet mondani, Gáler úrral kezdve, aki a delegáció vezetője volt, és mindenkinek köszönet, aki a választási megfigyelésben aktívan részt vett. Köszönöm szépen, Páncieri úr! Nem akartam ö, kritizálni, azért mert nem volt itt a felszólás idejében. Megvártuk, hogy fel tudjon szólalni. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani Galler úrnak, úrnak, minden egyetértek, ami elhangzott. Szeretnék néhány dolgot azért kiemelni. Úgy gondolom, hogy Tunézia egy bizonyos fázison túl került, ugye fontos, hogy egy millióval többen szavaztak, és fontosnak tartanék egy dolgot, ami fontos az a kapcsolatban, amit Maria Gabriel mondott. Mindannyian csodálkoztunk azon, hogy Kevéssé voltak jelen a választási folyamatban a fiatalok. Ez rossz jelzés, oda kell erre figyelni a kampányal kapcsolatban. Igen, nyugodt volt a kampány, néhányan azt is mondtuk, hogy túlságosan nyugodt volt. Ez egy jelentős elem a tekintetben, hogy mi is történt. A kampányt a két nagy párt dominálta, amelyek végül is ugye a legjobb eredményt mutatták fel. Ezért elég, eléggé bipoláris ez a helyzet. És a tunéziaiakat valójában mi érdekli, ez is azt mutatja, hogy ez magyarázza, hogy a részvétel, illetve a részvétel hiánya hogyan alakult bizonyos rétegek részéről. Az a vita, hogy az iszlámbarát, iszlámellenesség, a vallási kérdések, felvetése miatt az összes gazdasági és szociális kérdés háttérbe szorult. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy és erre a kérdésre nagyon oda kell figyelni, hogy a médiának milyen a szerepe. Az tunéziai média rendszer nem optimális. Media plus plusz pénz, ez a harmadik helyet jelenti egy párt számára. A neve elég bonyolult, viszont fontos, ez is bizonyítja, hogy mennyire fontos a jelenlegi rendszerben a média és a pénz szerepe. Nagyon oda kell ezekre a kérdésekre figyelni. A politikai rendszer, az intézményi rendszer gyakorlatilag két nagy párt uralja. és ezeknek ugye most megállapodás kell, hogy kössenek, hiszen önállóan nem tudják megszerezni a többséget, nagyon nehéz lesz majd ezt kialakítani. Talán ez lehetővé teszi, hogy a steril vitán túllépjenek. Minden esetre erre a kérdésre is nagyon oda kell, hogy figyeljünk. Azt is meg kell néznünk, hogy a elnöki választás november 23-án lesz. Azt hiszem, ez még nem hangzott el, hogy az elnöki választásokon a jelöltek hogyan alakulnak, milyen az a politikai játék, ami most már bonyolódni fog a következő időszakban. Már csak azért is, nem azért, hogy ne pessimistaként álljunk hozzá a kérdéshez. Tunézia igen valóban példaértékű a régió számára demokratikus átalakulás idejét élik. Nagyon sokan a helyben is mondták ezt nekünk. Fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk arra, hogy hogyan alakulnak a helyzetek. Sok mindenre oda kell figyelnünk, az intézményi rendszerre, intézmények támogatására, a reform igényre, a média kérdésére, a rendőrség és az igazságszolgáltatás szerepére valamint a tunéziai civil társadalom helyzetére is. Fontos azt is elmondanunk, hogy a régióban ez az egyik olyan ország, ahol a civil társadalom a legjobban szervezett, és az alkotmányi átalakulás végre végbe mehetett, ez is főleg a civil társadalom szerepének köszönhető. Továbbra is oda kell figyelnünk az egész társadalomra, az összes szereplőre. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Preda. Préda képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék a kollégáknak, akik elmentek Tunéziába a választásokra, és ahogy Mihály Gáler úrtól hallottuk, rendkívül jó munkát végeztek a megfigyelők, a választások jól zajlottak, úgy tűnik, hogy szervezésbeli kérdésért a probléma nem volt. Éppen ezért ezt pozitív példának is tekinthetjük. 2011-ben Gáler kolléga vezette az Európai Unió delegációját annak idején, és már annak idején is pozitív volt a munka, tehát szervezésbeli problémák nem voltak. Ahogy hallottuk kollégáinktól, a jogalkotók csak az első epizódus, hiszen lesznek majd elnökválasztások is ebben az évben, és amennyiben második fordulás sor kerül, ez december előtt karácsonykor lesz, és Természetesen meglátjuk majd azt, hogy az elnökválasztások után hogyan lehet többséget elérni. Volt egy párt, amely jelentős eredményeket ért el, és a CPR um, um, mandátuma kapcsán itt úgymond katasztrofáról van szó. Most pedig úgy tűnik, hogy megvalósult az egyensúly az első és második helyzet között. Azt gondolom, hogy ez pedig egy új fejlemény. Tehát meglátjuk majd azt, hogy a többség mit is gondol. Hát ez lehetséges, hogy pozitív eredménye zárul az elnökválasztások, tehát hat évvel ezelőtt szétdarabolódott nagyon a kép, a politikai paletta fragmentációja, több mint 1300 lista volt, tehát nagyon nehéz többséget teremteni, hiszen feldarabolódottság érkeződik. Hogyha 2011 után azt tesszük fel kérdésnek, hogy a moderát iszlámot el tudjuk-e képzelni kormányon, akkor itt most az is felmerül, hogy ki tud inkább többséget szerezni, ki lesz a, az új győztes. Tehát ez a szövetség igen eklektikus, a laicitás az az egyetlen elem, ami kikristályozódik, de egyébként politikai szempontból nagyon különböző képet mutat ez a kép. De majd az elnökválasztások után világosabban fogunk látni, és meglátjuk azt, hogy az ellenzékkel szemben mi lesz az eredmény, nagy koalíció születik-e, Tehát fontos a hatalom kapcsán ezt majd jobban meglátni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Préda úr. Kallul. Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék az összes kollégának, aki részt vett a munkában. Azt gondolom, hogy kitűnő munkát végeztek. látjuk, hogy mik a változások az előző választásokhoz képest, és ez nagyon pozitív, hogy az összes részevő párt elfogadta az eredményt, ez igen pozitív jelzés. És egy további kérdés, amiről azt gondolom, hogy nagyon érdekes volt, Kérdés, hogy Tunéziában hogyan kezelik a helyzetet. Azt gondolom, hogy itt tanulhatunk ebből a példából más iszlám pártra nézve is a közel-keleten, hiszen itt nagyon sok feszültség van, nem könnyű a helyzet. Tehát azt gondolom, hogy Tunézia mint jó példa kell, hogy megjelenjen más országokra nézve is, hogy hogyan játszhatnak ezek a pártok pozitív szerepet a demokratikus folyamatban. Hallottunk a fiatalokról, akik nem vettek részt a választásokon, ez egy kicsit aggasztó, hiszen ők a jövő, de azt is meg szeretném e, tudni, hogy a nők részvétele milyen. És természetesen ezt értjük, de azt gondolom, hogy a demokrácia nem csak a választásokról szól, tehát a demokratikus e, folyamatoknál mást is figyelembe kell venni, én új képviselő vagyok, Éppen ezért örülök annak, hogy megérthetjük azt, hogy milyen további rendszerek hivatottak biztosítani azt, hogy ezek a demokratikus folyamatok a társadalomban is meggyökereződhessenek azért, hogy a közel-kelet egyéb térségeire nézve Tunézia modell lehessen. Köszönöm szépen, Bosztinárium képviselő utolsó hozzászólás. Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégák, csak nagyon röviden. Tunézia példája azt mutatja, hogy ők folyamatosan javulnak, modernizálódnak. Tehát továbbra is stabil ez az ország, a forradalom után is nincsenek, nincs jelentős radikális csoport, akik befolyással bírnának, és a választások pozitív, nyugodt hangulatban zajlottak, tehát ez össze nem vethető más esetekkel, korábbi esetekkel a Magreb térségében. Tehát ezt nagyon fontos uh, leszögezni, tehát ne folyamatosan oktatgassuk a többieket, úgymond, hanem inkább ismerjük el azt, hogy Tunézia igenis uh, jól teljesített, uh, és a feszültségek is csökkentek. Második megjegyzés, nagyon fontos belegondolni abban, hogy az EU és Tunézia közötti kapcsolatok erősítése alapvető fontosságú. Tunézia azt szeretné, hogyha Európa jobban bekapcsolódna, támogató magatartást mutatná ebben a demokratizálódási folyamatban. Európának szüksége van Tunéziára annak érdekében, hogy a pozitív demokratikus hatást erősítsük a Magreb országokban. És itt azt javaslom, hogy e, javítsuk, erősítsük Marokkó, Tunéziával, Algériával az együttműködést. Gondoljunk e, bele abba, hogy azzal, hogy tőlük tanulunk, mi is pozitív hatással lehetünk a e, térség más országaira. Tehát nagyon fontos meghallgatni a moderált iszlám erők véleményét, illetve más országok véleményét a térségben. Annak érdekében, hogy a legjobb megoldást találjuk a válság kezelésére, hiszen ez kiterjedt a teljes régióra. Végül pedig eljött annak az ideje, hogy beszéljünk a benáli vagyon befagyasztásáról, ezeket bizonyos EU tagországokban tartanak, tehát eh, ne oktassuk a többieket, ebben a témában, hanem nézzük meg azt, hogy az EU tagországok hajlandóak-e végre ezeknek a vagyonoknak a kérdését megfelelően kezelni, hiszen itt Szaudi-Arábiával való kapcsolataink is felmerülnek, hiszen nekik ott is vannak vagyonaik. Az EU-nak milyen szerepe az Euromedben? Azt gondolom, hogy az Euromednek meghatározó szerepet kell játszania abban, hogy a a régióban közösen együttműködik a stabilizáció érdekében, És nagyon fontos az instabil országokat Líbiát stabilizálni, akiknek a közös együttműködésre szükségük van az EU és Tunézia között. Gratulálni szeretnék a tunéziaiaknak azért, hogy ezen a teszten jól teljesítettek, és én szeretnék tanulni tunéziai barátainktól, amiatt, hogy mi is jobban járhassunk előbben. Köszönöm szépen. Gáler úrnak adom meg a szót, hogy összefoglalja. Köszönöm szépen, elnök úr, akkor összefoglalnám és megválaszolnám a kérdéseket először is ami a folytatódó együttműködést illeti, ezzel kapcsolatban nagyon egyértelmű a, a konszenzus van. Az UNDP menedzseli a demokrácia támogató programot, január második végében vagy február első felében eh, vesznek majd részt egy konferencián, amely azt arról szól, hogy, hogy hogyan kell frakciókat megszervezni. A tunéziai parlament erre kér bennünket, hogy erről szervezünk egy konferenciát, azt szeretnék megtudni, hogy mi hogy szervezzük a munkát, hogy szervezzük a frakciókat, a frakciók egymás között hogyan kommunikálnak, hogyan lehet koalíciót szervezni, stb. Ez hamarosan tehát sor kerül erre a konferenciára. Ami a nők, ők részvételét illeti, nagyon jól emlékszem, akkoriban az IZI, amely a választási bizottság volt, azt mondták, hogy több nő regisztráltatta magát, mint férfi, de aztán a civil társadalomban ott is nagyon aktív szerepet vállaltak a nők. Hiszen ők ugye nagyon sokat vesztettek volna, hogyha a nők, hogyha sária típusú alkotmányt hoznak. Úgyhogy ez nagyon arra sarkalta a nőket, a női szervezeteket, hogy részt vegyenek a munkában. Ami a választási napot illeti, nem igazán láttunk arra példát, hogy a nők és férfiak külön szavaztak volna. Tuniszban a hosszú e, sorokban nők férfiak álltak sorba vegyesen, de mi az érdekes érdekes dolog van itt, hogy ami a választási listákat, a pártlistákat illeti, itt kötelező volt a listákon női-férfi, női-férfi tehát 50-50%-ban szerepetetni női-férfi jelölteket, és ráadásul nőt férfi követte, férfit nő követte a listán és a választási körzetekben a proporció, tehát az arányosság érvényes volt. Hogyha csak egy, tehát egy nagy párt volt a legutolsó alkalommal, és főleg férfiak szerepeltek első helyen a listákon, azt hiszem, hogy a legnagyobb párt, az Enakta pártnak ból 40-45 nő jutott be a parlamentbe. Most több nő jutott be a parlamentbe a két nagy pártból. Ez a hatása ennek a rotációnak, tehát hogy a listákon ö, ö, egymást követik nők, férfiak, nők, férfiak. Ez tehát a hatása ennek a, az új választási törvénynek, és hogy a nagy pártoknál is prominens helyen szerepelnek a nők a listákon. Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy ez a vita folytatódik még, és igyekszünk támogatni az észak-afrikai stabilitási folyamatot. Ami pedig az új egyezményt illeti, a földközi tengeri egyezményt illeti, itt módosító javaslatok benyújtásának a határideje november 11, 12 óra. A jelentéstevő nincs itt, a bizottság elnöke. Nem tudom, hogy Páncer úr szeretne -e kommentálni. Si tratta. Rövid leszek. Technikai jellegű folyamatról van szó. Bulgária, Románia, ugye csatlakozott az Európai Unióhoz, és gyakorlatilag az euró-mediterrán megállapodást érinti ez, Tunézia esetében 2017 2018 as cikk alapján az Európai Unió működéséről szóló szerződésből szükség van arra, hogy ezt a kérdést elfogadjuk. Semmilyen probléma nincs ezzel a szándéknyilatkozattal kapcsolatban, úgy gondolom. Igen, akkor határidők, ahogy mondtam, november 11-ig lehet a módosítókat benyújtani, december 1-én szavazunk a szakbizottságban, és 2015. januári plenárisra kerül majd szavazásra ez a kérdés. Egy pillanat türelmet kérek. Pues tenemos el honor de tener al embajador de Túnez. Eh... Tunézia követe itt van velünk, és talán szeretne néhány szót szólni. Igen, csak szeretnék egy pontosítással élni. 68 nőt választottak meg, ez 31%-a az összes megválasztott személynek. Ennyit szerettem volna pontosítani. Köszönöm szépen ezt a pontosítást. Köszönöm szépen. Ha senki nem kér szót, akkor fél négyig bezárom az ülést, és ne felejtsék el, hogy másik teremben leszünk. Gracias, disculpa.